Il numero legale c'è, possiamo cominciare. Elkezdjük az ülésünket, és el szeretném mondani, hogy általában mindig internetes közvetítés van úgyhogy ezen alkalommal is webstreaming lesz. Nagyon sok napirendi pontunk van a mai délutánra, már csak azért is, mert szavazás is lesz 17 óra 15-től, aztán a koordinátorok ülésére is sor kerül majd. Nagyon fontos a gazdasági irányítással kapcsolatos napirendi pontunk is. Tehát azt kérem mindenkitől, hogy röviden szólaljon fel a jelentéstevőknek, is ezt mondom, hogy szintetikus módon mondják el a mondandójukat. El is kezdenénk a második napirendi ponttal, ami az én jelentésem. Július 12-én megkaptuk a jelentést, és a politikai frakciókkal kapcsolatosan megkaptuk a különböző javaslatokat az EPP, valamint a szocialisták részéről is. A politikai frakciókról szóló ö, jelentést Janaku asszony fogja elkészíteni, Guerrero képviselő úr pedig a pénzügyi témával foglalkozik, hogyha ezzel mindenki egyetért. Aztán a jogi bizottságnak is van egy javaslata azzal kapcsolatosan, hogy az Európai Bíróság bíráinak számát növeljék az Európai Unió működéséről szóló szerződés 254-es és 281-es cikkének értelmében e, e témával e, alelnökünk mit képviselő foglalkozik. Ő azt mondja, hogy már létezik egy előző vélemény e témát illetően, és nem kell megismételni ezt a munkát és az előző jelentés már arról szólt, hogy a bírák számát növelni kell. Aztán a dossziéban a képviselők megkapták azt a tervezetet, amely a 2013-as szakbizottsági ülésekkel foglalkozik. Hogyha nincs ezzel kapcsolatosan ellenvetés, akkor ezt is elfogadottnak tekinthetjük. A bizottság elkészített egy ö, dokumentumot, nevezetesen nem is a bizottság, hanem a különböző szolgálatok elkészítettek egy jelentést a gazdaság irányításról, valamint Horvátország uniós belépéséről Eh, itt a ratifikálással kapcsolatos eh, ez a jelentés. Ezzel kapcsolatosan semmi feladatunk nincs. El szeretném még azt is mondani, hogy 2009 eh, óta az elnökök értekezlete döntést hozott a decentralizált ügynökségek intézmény közi munkacsoportjáról, amely munkacsoport mellett egy parlamenti delegáció is dolgozik. A munkacsoport munkájának eredményeit elfogadta az elnökök értekezlete július 5-én. A delegáció, a parlamenti delegáció mm, két dokumentumot is elkészített. Az egyik a közös nyilatkozat, a másik a közös megközelítésről szóló dokumentumok. Ezeket a dokumentumokat megtalálják a dossziéjukban. A három intézmény ezen nyilatkozatokon keresztül elkötelezi magát politikailag a mellett, hogy a decentralizált ügynökségekről szóló döntések a jövőben megfelelő megközelítéssel kerüljenek meghozatalra. Itt arról van, arra is utalnak, hogy szükséges egy felügyeleti záradékot is elkészíteni és ez szükséges minden alkalommal, amikor egy új ügynökséget akarnak létrehozni. Továbbá az, az Európai Bizottság egy dokumentumot tett közzé a 2010-es európai polgársággal kapcsolatosan, e, e jelentése kapcsolatosan Gurmai képviselő asszony is elkészített egy jelentést, egy, egy vélemény, bocsánat, és nagyon pozitívan értékelte a bizottság ezt a munkát. A továbbiakban a bizottság a továbbiakban is nagy figyelmet fog szentelni e témát illetően, ugyanis mi javaslatot tettünk a 2014-es európai választásokra. Éppen ezért egy új jelentés is születik majd az európai polgárságról 2013-ban. A bizottság pedig már elkezdte a munkát annak érdekében, hogy hogyan lehet a különböző intézkedéseket a polgárok számára jobbá tenni, itt például az internetes hozzáférés, a különböző kezdeményezések, elektronikus kezelése is szóba került. A luxemburgi adatközpont segíti majd ezt az internetes online munkát. Itt természetesen vannak problémák bizonyos tagállamok részéről, amelyek nem mindig garantálják a biztonságot. Én jó magam tudom, hogy ezek problematikus dolgok, ö, Olaszországgal kapcsolatosan is felmerültek ilyen problémák. Most áttérünk a napirendre. Megkapták a, az április 25-26-é, a május 29-30, a június 18-19 és a július 11-12-é jegyzőkönyveket hogyha nincs semmiféle ellenvetésük, akkor elfogadottnak tekintjük ezeket a jegyzőkönyveket. Most pedig áttérünk a negyedik napi rendi pontra, az eljárási szabályzat alelnökök megválasztásáról szóló rendelkezéseinek módosítása. Ez az én jelentésem nagyon röviden, egyszerűen. Ugye itt arról van szó, hogy a rendelet 15-ös szikkére kell utalnom. A témáról már volt vita. Ugye elmondták többen már a véleményüket. Itt az alelnökök megválasztásáról van szó, amikor az alelnököket megválasztjuk, hogyan is biztosítsuk a rangsort a, az alelnökök között. A kollégák nagy része ismeri ezt a témát, de Wieland és DAF kollégák tettek javaslatokat, amelyek még nem igazán módosítók, de ezeket figyelemmel meg kellene néznünk vizsgálnunk. Nem tudom, hogy most akarnak-e majd szólni, de mindenképpen a módosítók benyújtásának határidejét meg kell határoznunk, hogyha egyetértenek, akkor elég időt szeretnénk adni a gondolkozásnak, és október 26-a péntek 12 óra lenne a módosítók benyújtásának határideje, és november 27-én szavaznánk a bizottságban erről a témáról. Villand kollega kap most szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tartom ahhoz magam, amit ön elmondott, tehát nem akarok nagy vitát kezdeni, de egy dolgot le kell szögeznünk. Az ön által javasolt módosítás általam is elfogadható, hiszen egy, egy időben jobb megfogalmazást alkalmaz, és jó sorrendet alakít ki. Meg kell, be kell tartani egy bizonyos sorrendet, és aztán közfelkiáltással lehet dönteni. Tíz évvel ezelőtt az volt a megközelítés, hogy csak ajánlást tesznek arra, hogy mi legyen a sorrend, az, az javaslat most azt tartalmazza, hogy, hogy titkos szavazásban ö, lehessen meghatározni a sorrendet. Szerintem ez rendben van, de ehhez lenne nekem is egy javaslatom. Egyes frakciókban ö, már elhangzott egy javaslat, hogy esetleg a szavazók, szavazatok felének meg kellene lennie a, a és kvesztorok tekintetében, az abszolút többség amúgy is szükséges, hogy valakit első körben megválaszthassanak, és a legutóbbi időszakban volt már olyan helyzet, hogy csak 40%-ot sikerült elérni, tehát az abszolút többség követelménye nem teljesült. Ezért szeretném javasolni, és több frakcióval több különböző frakcióval egyeztettem már erről, tehát ezt. De az ön javaslatával egyetértek. Köszönöm szépen. Ja, nincs más feszolási kérelem. Vélend kollega, akkor ö, úgy gondolom semmi ellenvetéssel nincs a javaslat ö, irányába. A, elfogadják a javaslatunkat, de én úgy gondolom, hogy egy bizonyos számú alelnököt mindenképpen jelöltetni kell, és hogyha a módosítót benyújtják, akkor majd értékelni fogjuk a szöveget. DAF kollega is szót kért, egy alternatív rendszert javasolt, és megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Csak szeretném biztosítani önöket, hogy be fogok nyújtani alapvető módosítókat, hogy a választási rendszer megváltozzék, mint ahogy arról korábban szóltunk. Bene, hogy... Jó, rendben van. Akkor nem valami ellenvetéssel áll elő a kollega, tehát itt két alternatív javaslatot hallottunk Villand és DAF kollégáktól. Gualtieri képviselő is szeretne még valamit mondani. Elnök úr, számomra úgy tűnik, hogy ez a jelentés egy specifikus kérelemből adódik. Ugye itt egy konkrét esetről volt szó, a 15-ös cikk kettes bekezdését kell megemlítenem. Számomra nem igazán világos minden, de azért általánosságban egyetértek a javaslatokkal, tehát itt most egy alelnökről volt szó, tehát ebből eredt ez az egész probléma. De e problémán túl menően, nagyon őszintén meg kell mondanom, Természetesen mindenki olyan módosítót nyújt be, amilyet akar, mindenkinek megvan erre a szabadsága, de én úgy gondolom személyesen, hogy mint frakció, mi nem értünk ezzel egyet, nevezetesen, hogy most új javaslatokat kell figyelembe venni, mm, új értelmezésre lenne szükség, a rendelet módosítását akarják megvalósítani itt az alelnökök rangsorolását illetően. A mi frakciónk ellenzi mindezt, de nem természetesen az önjelentésével van a problémánk. Természetesen a, ami itt például a cím módosítását illeti, nincs semmiféle probléma. De ahogy mondtam, majd megnézzük a módosítókat, megvitatjuk azokat, értékeljük azokat. Már elindult ez a munka, úgyhogy most már folytatni kell ezt a munkát, majd a továbbiakban visszatérünk erre. Az ötödik napirendi pont következik, az Európai Unió kölcsönös védelmi és szolidaritási záradékai politikai és operatív vonatkozások. Jelentéstevőnek július 12-én DAF kollégát neveztük ki egy vélemény készítésére, amelyben az illetékes bizottság a SZEDE és ezt a munkát a eljárási szabályzat 50. cikke értelmében végezzük. A az Európai Unió működéséről szóló szerződésben is benne foglaltatik a védelmi és szolidaritási száradék fontossága. Most megkérem a jelentéstevőt, hogy szintetikus módon mutassa be a témát. Ezt a dokumentumot csak angol nyelven kapták meg. Biztos, hogy a jövőben lefordítják a többi nyelvre is. A jelentéstevő a véleményét módosítók formájában készítette el, és a többiek is nyújthatnak be módosítókat, Szeptember 20-a csütörtök 12 óráig. Tudom, hogy DAF kollega akar-e szólni, de mindenképpen a governance, tehát az irányítással kapcsolatos témát szeretnénk részletesebben megvitatni, arra kell időt kell hagynunk, de ha DAV kollega nagyon röviden mm, illusztrálná a módosítóit. Elnök úr, köszönöm szépen, mint ahogy mondta. A határidő, amelyet erre terveztünk, nagyon szoros, mert a SZEDE szakbizottság és a külügyi szakbizottság szeretné ezt a jelentést időben befejezni ahhoz, hogy a bizottságot befolyásolja a jelen, a határozat tervezetének a megjelentetése előtt. Ez a 222-es ö, ö, pontot illeti a szolidaritási klauzulát. Ennek a jelentéstevője Pasku úr, aki jelen is van ma délután. A SZEDE az első komoly ö, vitát ö, holnap ö, fogja tartani erről. Az első a 42-es per 7-es ponttal kapcsolatos az Európai Unió működéséről szóló szerződésben. úr ezt úgy nevezi, hogy védelmi konzula, én inkább kölcsön segítségnyújtási klauzulának nevezném. Ez az előző brüsszeli szerződés a Nyugat-Európai Unió témája amelyet bekebelezett az Európai Unió a Lisszaboni szerződés révén. Mi, mint AFKO szakbizottság, arra kell fókuszáljunk, hogyan tudjuk egyszerűsíteni ezt a két záradékot, hogyan tudjuk az intézmény közi egyensúlyt visszaállítani. Az én konklúzióm a 42 per 7-es ponttal kapcsolatban az, hogy nem tartunk ott, hogy újra megnyissuk a szerződés vagy az intézmény közi kapcsolatok kérdését. Nincsen nyomás a bizottságra, vagy az Európai Külügyi Szolgálatra, hogy a szerződés záradékait módosítsák. De amiatt aggódom, hogy megfelelően foglalkozzunk azokkal az opciókkal, amelyek előttünk állnak. A megerősített együttműködésre gondolok, hiszen csoportokat kell alkotni különleges missziók hajtására. Ez az állandó struktúrált együttműködés a védelemben. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire egyeztethető össze a NATO és az új stratégiai koncepció ugyanis a Petersburgi feladatok végrehajtásáról van szó. Ez a 42 és 43-as cikkben szerepel a szerződésben. Gyakorlati téren. Mindannyian tudjuk, hogy annak ellenére, hogy 25 egy tagállam a 27-ből tagja csak a NATO-nak. Gyakorlatilag a kölcsönös segítségnyújtási klauzulát nem tudjuk átalakítani a NATO teljes egyetértése nélkül. Vannak politikai problémák Ciprus és Törökország miatt, valamint funkcionális együttműködés van. A vezetők és a katonai törzs között, a NATO és az EU között. A politikai együttműködés Kathy Ashton és Forasmus úr között nagyon gyenge. Azt hiszem, hogy meg ne fogalmazni azt a kérésünket, hogy ez javuljam, erősödjek. Számunkra nagyobb kérdés egy tanácsi határozat arról, hogy meg kell szervezni a 222-es cikk végrehajtását, a szolidaritási záradékot. Itt szeretnék emlékeztetni, szeretnék emlékeztetni a tanácsot arra, hogy a nem katonai kérdésekben minősített többségi a döntés, valamint arra, hogy a parlamentet teljes mértékben és rendszeresen értesíteni kell. Benyújtottam ugyanazokat a módosítókat, az AFKO véleményhez, mint a SZEDE bizottság véleményéhez, amelyet Paskó úr fogalmazott meg. Gondolom, hogy ezek párhuzamosan haladnak, és ugyan oda jutunk a plenáris előtt novemberre. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen DAF képviselő úrnak. Kérem azt, hogy Bronz kollega is nagyon röviden mondja el véleményét. Thank you. I, I love the... Köszönöm szépen. Tetszettek ezek a szavak, szolidaritás, kölcsönös segítségnyújtás. Ezek lesznek a kedvenc fordulataim. Általában támogatom ezeket a gondolatokat de ha megtámadnának minket a luxemburgi osztályokról, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy 1914-ben, amikor ö, Ausztriát ö, ö, a KUK monarchiában Szerbia új szerepet kapott, annak a szerbek nagyon örültek, és akár ezrek válhattak volna áldozatául a helyzetnek. A hetes bekezdésben látok egy hivatkozást az Észak-Atlanti ter- teritoriumon kívüli eh, tagállami területekre vonatkozóan. Ezek eh, lefedődnének. Eh, De mi van akkor a Falkland-szigetekkel? Mert a 26 tagállamnak, ha összefognak és fegyvereiket összeteszik, akkor, hogyha a Falkland-szigeteken gond adódik a briteknek? És a kölcsönös együttműködés, egy török megszállása esetén Ciprusnak ugyancsak érvényesülne? Törökország ugye egyfelől tagállam akar lenni, és ha tagállamá válna, akkor az Európai Unió tagállamai tesznek majd valamit az ellen, hogy Törökország továbbra is megszállja Ciprus? Nem, nem hiszem. Köszönöm szépen. Janssen képviselő két szót, ha jól láttam. Gracias, presidente. Eh, la palabra solo, y muy brevemente para expresar. Köszönöm, elnök úr. Csak röviden szólaltam meg, szólalnék meg. Támogatom a kölcsönös szolidaritás és kölcsönös védelem elvét. Az a véleményem, hogy az az egyik legfontosabb eleme pillére az Európai Unió föderatív jellegének és a politikai egyesülés felé vezető úton egy fontos lépés. Ugyanakkor én szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy ennek a konkrét alkalmazása majd hogy néz ki. Előttem szóló kollégánk ezt szépen kidomborította, hogy milyen fenntartások merülhetnek föl. Ő ugyan euroszkeptikus szempontból mondta ezt el, de abban igaza van, hogy például a Falkland-szigetek esetén Európa beavatkozna. Jó a felvetés. A Pasku és Duff szöveget szerintem még át kell dolgozni, mert a gyakorlatban nem alkalmazható, illetve nagyon nehezen lenne alkalmazható, illetve alkalmazási szabályokat ebből levezetni. És ezért nem lehet azt sem előre megmondani, hogy mikor fog ez a klauzula hatályba lépni. 2003-ban nem voltunk messze attól, hogy alkalmazásra kerüljön ez a cikk. Ugye egy spanyol területet a Perhil szigetet, szigetcsoportot a marokkói csapatok megszállták. Ez csak egy kis katonai akció volt. Készhelyzetet akartak teremteni a marokkói csapatok, és Gibraltár környékén nagyon apró szigetek is vannak, és Marokkó ezeket szerette volna csatolni magához. Négy-öt ilyen sziget, aprócska sziget kérdése merült föl. Ezeknek nincsen stratégiai jelentőségük, de hát mégiscsak a spanyol szuverenitás részét képezik. Spanyolország diplomáciai úton próbálta a kérdést rendezni. Adhok közvetítők léptek színre Marokkó és Spanyolország között. Portugáliával nyilván, Franciaországgal nyilván nincs ilyen gondunk, de Marokkóval van ilyen gondunk. Nem hiszem, hogy emiatt ilyen jelentéktelen szigetek miatt ugye háborúba kellene bocsátkoznunk, kellett volna bocsátkoznunk. Ezt párbeszédben rendezni lehet, és hát rendeztük is. A kölcsönös védelmi klauzula tekintetében a szolidaritás elvét persze alkalmazni kell, például természeti katasztrófák esetén, ahol nyilvánvaló, hogy kölcsönös segítségnyújtásra van szükség, de más esetekben nem látom azt, hogy, hogy a gyakorlatban valóban minden 26 tagállam beindulna, hogyha határsértés történik valahol, és hogy erre egyáltalán szükség van. Köszönöm, elnök. Nem kívántam szót kérni, mert nem csak politikai, jogi kérdések is vannak, ahogy Duff képviselő is elmondta. Itt kivételesen itt van ez a záradék, és bármely ország kérheti az aktiválását, a reaktiválását, és akkor mi lesz? Ez volt a kérdésünk. Rájöttünk, hogy a bizottság megtudtuk, hogy a bizottság egyfajta mátrixot szeretne azzal kapcsolatban, hogy hogyan lépjünk tovább. Hát akkor a parlament is mondjon erről véleményt. Nyilvánvaló, hogy olyasmi kell, amivel a dolgokat egy kicsit előre tudjuk mozdítani, hogyha valaki az aktivációt kéri, de figyelembe kell venni azokat a fenntartásokat, amiket a tagországok már mondanak. 21 ország NATO tag, bármi történik, akkor a NATO aktivizálódik, de mi van a többivel? Azokkal, akik nem NATO tagok, de ilyen helyzetbe kerülhetnek. Felmerül a kérdés, nem elképzelhetetlen, hogy ilyen dolog történjék. Nos, ez volt a kiinduló ok, ami ide vezetett. Gualtieri úrnak is gondolata volt ez, először beszéltünk ilyenről a mi szakbizottságunkban. A szolidaritási záradékra jobban figyeltünk, mint a kölcsönös segítségnyújtásra, ami a címet illeti. Nagyon sok ö, bürokrácia van, sok mindenen kell változtatni, a címen is. Ezt is meg kell vizsgálni. Tényleg javítani akarunk, hogyan képzelhető ez el, hiszen korlátozott az idő. Ami kollégánk példáit illeti. Csodálatos könyv. Ez jelent meg 99-ben két brit újságíró tollából a ciprusi összeesküvés. még nem fejeztem be. Majd befejezem, akkor tudok válaszolni. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen nincs más felszólalási kérelem, akkor is megismétlem azt, amit már elmondtam, hogy e témát illetően, a védelmi és szolidaritási záradékokat illetően a módosítók benyújtásának határideje szeptember 20-a csütörtök 12 óra, és november 9-én lesz a szavazás. Most pedig átérünk a hatos napi rendi pontra a 2014-2020 közötti időszakra szóló több éves pénzügyi keretre, de még DAF képviselő akar szólni, mondja az elnök úr nagy benyomást tett rám, hogy ö, milyen, tesz rám, hogy milyen sebességgel megy ez az ülés, az elnöklés sebességére célzok itt. Jó lenne, hogyha ez a jelentés befolyásolná a közösvédelmi szolidaritási záradékokat. Nem kázus bellit keresünk, nem ez a célja a munkának. Kérem szépen Bronz urat, hogy olvassa el figyelmesen, milyen kritériumok szólnak a szolidaritási zeradékról. Ezek felsorolják a tényleges körülményeket, amelyek elő is fordulnak időről időre, beleértve a terrorizmust, és a természeti csapásokat. Azt hiszem, hogy most értékelhetjük azt, hogy az EU tagság kölcsönösséget jelent a felelősségben, a gondoskodásban. Hogyha Szerbia és az osztrák-magyar monarchia egy integrált szerződésben lettek volna 1914-ben, akkor arra gyanakszom, hogy az első világháború nem tört volna ki. Elnézést kérek még egyszer, hogy nem adtam vissza önnek a szót, DAF kollega, hogy lezárja ezt a napirendi pontot. De igen, egy ilyen felgyorsult ritmusban kell ezt az ülést levezetnem, mert nagyon sok a témánk, tehát áttérünk a hatos napi rendi pontra a 2014-2020 közötti időszakra szóló éves pénzügyi keret jóváhagyási eljárásának kedvező kimeneteit elősegítő időközi jelentés a téma. Szárkovszki kollégát neveztük ki jelentéstevőnek. Itt egy véleményről van szó. A Költségvetési Bizottság egy dokumentumjával kapcsolatosan, de ezt a dokumentumot, ezt a jelentést nem kaptuk meg a Költségvetési Bizottságtól, éppen ezért elég nehéz véleményt mondani a témát illetően, és teljesen nyilvánvaló, hogy Tarkovsky kollega nem tudta kidolgozni a véleményét, és éppen ezért úgy gondolom, hogy módosítókat kell benyújtani a Költségvetési Bizottság szövegét illetően, de talán Tarkovsky kollega jobban be tudja mutatni ezt a helyzetet. Úgy gondolom, hölgyeim és uraim, hogy ezért három szót érdemes elmondani a MSZF-ről, és arról, hogy mi erről mit gondolunk. Várjuk a Költségvetési Bizottság véleményét, mert erre reagálnunk kell, úgyhogy egyelőre nincs sok alapunk a megnyilvánulásra. Nem akarom a vitát sem elkezdeni, mert ugyanebből azokból, mert az Európa jövője kapcsán is zajlik a vita, de szeretném megkérni a kollégákat arra, hogy Alkotmányos ügyek bizottságaként önök szerint mit kell mondanunk arról, hogy a parlamentnek mi a szerepe az MFF tárgyalások során, az intézményi megállapodás kapcsán? Mert informális az eljárás nagy része, leveleket váltunk egymással, de önök szerint nem kellene ezt az intézményi megállapodásba belevenni ezt az eljárást, vagy megerősíteni azt, és az Európai Tanácssal való tárgyalásainkat is nem kellene-e egy kikristályosodottabb formába önteni. Erről érdemes lenne szerintem elgondolkodni, és ezek nem könnyű kérdések, mert az intézmény közi megállapodása tanács a bizottság és a parlament között köttetett, informálisan kérem tehát a kollégákat és a koordinátor kollégákat különösen, hogy kezdjenek el gondolkodni ezen, mert az AFKO-ban előbb-utóbb erről meg kell nyilvánulnunk. Én szívesen látnám azt, hogyha le tudnánk ülni akár egy kávé mellé, ezt megbeszélni. A költségvetés kapcsán hivatalosan is ezt majd meg kell tennünk, de előtte szerintem érdemes lenni informális körben találkozni és elgondolkodni azon, hogy milyen érvek és ellenérvek fűzfetők föl erre a kérdésre. Erre kérem tehát a kollégákat, mert egyszer csak hirtelen majd elkezdődik a vita, és akkor már felkészülten kell megnyilvánulnunk. Én részt veszek folyamatosan az előadók találkozóin, ahol az MFF-ről van szó. Nagyon sok ilyen előadó van a parlamentben, de ezen kívül szerintem nekünk is le kellene ülni, hogy hogy majd, amikor formálisan kell véleményt adnunk, megnyilvánulnunk, szint vallanunk, akkor tudjuk, hogy mit mondunk. Most is erről szívesen várom a kollégák megjegyzéseit, de nem akarok most erről vitát nyitni, csak ösztönzöm önöket, hogy gondolkodjanak el. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy nem lesz most vita, mert így megsporoljuk az időt a dátumokat illetően a módosítókat be lehet nyújtani szeptember 20 at csütörtök 12 óráig, aztán a véleményt október 9-én fogjuk majd elfogadni. Tehát, ahogy említettem, nagyon gyors a ritmus, de Lacan asszony kért szót a szolidaritási záradékkal kapcsolatosan. Ugye a képviselő asszony később érkezett, akkor már lezártam a témát, de hogyha most nagyon röviden akar szólni, akkor megadom neki a szót. De azt kérem, hogy a lehető legrövidebben. Csanakau asszony. Kire Proedre, ευχαριστώ πολύ. Ε, Köszönöm szépen a szót. Dafur megírta a jelentést, beszélt a módosítókról is. A SZEDE bizottság nevében. Szerintem furcsa dolgok történtek a szedénél, mert most nem tudjuk még azt sem, hogy hogyan szavazunk majd. A SZEDE bizottságban még nem volt szavazás Pascu úr témájában, és az a benyomásom, hogy a javaslataink tekintetében Pascu úr és Dafur felelősek, még bizonytalanak vagyunk. Tehát szerintem erről kéne még beszélnünk, és arról is, hogy majd hogyan szavazzunk. Mert nagyon sok véleménykülönbség van közöttünk, és ezekben meg kellene egyezni a vélemény nagyon sok pontja tekintetében. Szerintem erről érdemibb, hosszabb vitát kellene tartani, nem lehet ezt ilyen gyorsan lezárni. Hogy ezt ilyen röviden megtárjuk és egyből szavazunk, ez szerintem nem jó eljárás. Well, yes, I mean, um, um... Nos, rendben. Ma délután világossá vált, hogy a SZEDE bizottság lényegi vitát holnap fog folytatni. Holnap délelőtt. Megpróbáltam ugyanezt, ugyanazt tenni mindegyik bizottságban, hogy minimalizáljam annak a veszélyét, hogy a szakbizottságok munkája ellentmondjon egymásnak. Megpróbáltam korlátozni az AFKO érdeklődését a szerződésre és az intézmény közi kérdésekre. Itt a külügyek az EFET-re és a szedére tartoznak. Nem ismerem a naptárban a beosztást, de minden esetre haladunk. Tehát szeptember 20-a 12 óra a, beny, határ, a módosítók benyújtásának határideje, október 9-én pedig elfogadjuk majd ezt a véleményt, még lesz időnk tehát megvitatni a témát. Most pedig, ahogy már említettem az előbb is, átérünk a hetedik napi rendi pontra. 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Európa a polgárokért program létrehozásáról van szó. De még valaki szólna? Ö, nem tudok válaszolni. Császkowski úr kávé meghívására egyelőre. Meg komolyra fordítva a szót, pontosítsunk, hogyha az a kérés, hogy a módosítók szeptember 20-ára szülessenek meg, ahhoz be kellene legyen a dokumentum, már pedig még nincsen meg. Második megjegyzés. Szeretném, hogyha a jelentéstevő megfontolna, hogy mi lesz, hogyha a parlament a tárgyalások végén oda jut, hogy nem tudja elfogadni az MFF és az MFF-fel és az erőforrásokkal kapcsolatos csomagot. Egyről nagyon rossz a ö, kép ennek. A tanácsban nagy véleménykülönbségek vannak a tagállamok között, valamint a bizottság, a tanács és a parlament között. Nem zárható ki, hogy nem lesz végül megegyezés, és akkor mi lesz azzal az érdekes perspektívával, akkor egy érdekes perspektíva van, mégpedig az alkotmányos válság. AFKO szakbizottságként legalábbis meg kell fontolnunk ennek a problémának a paramétereit, hogyha aztán így történik. De még akkor is, hogyha ez nem következik be meg kell vizsgálni, és ez segítség ahhoz, hogy a megoldás szükségszerűségét lássuk. Honorevole Gualtieri. Gualtieri képviselő úr. Nagyon röviden, távirati stílusban azt szeretném mondani, hogy szükség van arra, hogy a bizottságunk igen, és tegyen javaslatokat eh, eljárás szempontból, az intézmények számára a éves pénzügyi kerettel kapcsolatosan, a felülvizsgálati záradékkal kapcsolatosan, de meg kell nézni, hogy mi is a jelenlegi helyzet, és szükség van néhány dokumentumra is. Tarkovsky kollega szeretne reagálni? Csak egy kérdésem van. Csak a naptárral kapcsolatos kérdés. 20-ával kapcsolatban. Ha jól értettem, meg kell várni, hogy a költségvetés megszülesség dokumentálva legyen, csak akkor tudunk reagálni rá. De mik a formális határidők? Bármiben megállapodhatunk, de adjunk lehetőségnek a szakbizottságnak, hogy megvitassa formálisan dokumentum alapján a kérdés, és nem látom világosan, hogy hogyan tudjuk megtenni a naptár ismeretében. Köszönöm. Hát én azt mondanám, hogy mindaz, ami elhangzott, arra mutat rá, hogy ugye kellene egy dokumentum, de mivel ez nem létezik, viszont a határidőket akkor kellene meghatározni, amikor megkapjuk a dokumentumot. Annak érdekében, hogy a képviselők tanulmányozhassák az adott dokumentumot. Jó, nos hát a következő kérdés az Európa Polgárokért program létrehozása, Hefner kollega a vélemény előadója, az illetékes a Kulturális Bizottság, az Unió működéséről szóló szerződés 352-es cikke értelmében dolgozzák ki ezt a jelentést. Hefner kollégának adom meg a szót, aki módosító javaslatokkal él a jog alapot illetően. A, persze majd meglátjuk, hogy a Kulturális Bizottság milyen módosítókat nyújt be. Én úgy gondolom, hogy a jelentéssel kapcsolatosan a, a vitát le kellene rövidíteni, rövidíteni, mert a következő téma fontos. Köszönöm szépen. Előre bocsátanám, amit ön is elmondott a bevezetőben hogy ezt alaposan megvizsgáltuk, a jogi alapkérdését. A jogi bizottság is foglalkozott ezzel a kérdéssel. A kulturális bizottsággal közösen is egyeztettünk, és egyértelműen úgy gondolom, amit ők is, hogy a jogalap, a megfelelő jogalap a 67-es és az 51-es kéne, hogy legyenek, és ilyen értelemben fogjuk véleményünket a rendes jogalkotás keretén belül leadni, a rendes jogalkotási eljárás keretében. Ezekre fogunk hivatkozni jogalapként. Ennyit röviden. Egyébként úgy gondolom, hogy a Europe for Citizens, mint program bizonyára ismert mindenki számára. 2013-ig zajlik még a program, 2007-ben kezdődött, és most az a tét, hogy az erre épülő új program 2014-től 20-ig hogyan nézzen ki. A bizottság erre vonatkozóan hosszú részletes javaslatot tett, amelyben a célok is pontosan le vannak írva, a munka menetet, az eljárást definiálja az anyag. Újdonság benne az, hogy úgynevezett strendeket vezetnénk be, és operatív célokat, amelyek a program egyes területein érvényesülnének. Tematikus ö, javaslatokat is tesz a szöveg. Ezeket most nem fogom részletesen nyilván felsorolni, hiszen a kollégák bármikor elolvashatják a dokumentumot. A vélemény szempontjából egyfelől az a fontos, hogy alaposan elolvassuk, másrészt pedig, és én ezt megtettem, az egyeztetést más szervekkel, a többi véleményadó bizottsággal lefolytassuk. Én megírtam a leveleket a többi bizottság felelőseinek, és kezdenek kiderülni a potenciális problémák. Ezekre a már kiderült dolgokra alapulnak a javaslataim, az a néhány módosító, amelyeket most a vélemény kapcsán vitára szeretnék bocsátani. Egyfelül ugye a bizottság által megnevezett munka módszerrel, eljárásokkal kapcsolatban kell kiegészítő javaslatot tennünk. A multi-stakeholder, a joint project fogalmának tisztázása tekintetében kell megszólalnunk. A small scale project, a networking project, a diversity, mint alapfogalmak tekintetében, és a hard to reach group, vagyis a nehezen elérhető szélcsoportok tekintetében. Hiszen minden lehetséges szélcsoportot el szeretnénk érni, be szeretnénk vonni. A másik javaslatom pedig arra vonatkozik, egy további javaslatom, hogy a szövegben egyértelműen jelenjen meg, hogy ez a program nem helyettesíti azokat a párbeszédeket, amelyeket más költségvetési sorból finanszírozunk és világossá kell tenni, hogy a Europe for Citizens program pénzeit nem lehet más célokra használni, kizárólag azon eszközök működtetésére, amelyek a programon belül definiálódnak. Nyílt megfogalmazást szeretnénk, transnacionális szinten, vagy egyértelműen európai dimenzióval az a célkeresztben megfogalmazást szeretnénk, mert egyébként, ha túl általános a megfogalmazás, mint hogy a transnacionális szó ezt sugalja, akkor szétkenődnek a pénzek, az európai szintet kell hangsúlyozni, nem kell ennél tovább nyitni. Azt javasoljuk, hogy egyes részletes, például a előrehaladási indikátorok tekintetében felmerülő kérdések inkább a függelékben jelenjenek meg, és ne a törzszövegben. Ezek azonban már technikai jellegű javaslatok. Ezek a fő javaslataim. Van még időnk egyébként, tehát remélem, hogy a kollégák ezt majd szépen alaposan nyugalomban elolvassák, és akkor a módosítóimhoz további módosítókat fűznek, vagy sajátokat is megfogalmaznak, és akkor erről majd még lesz időnk beszélni. Köszönöm. Ah, Gurmai képviselő asszony kért szót. Uh, Köszönöm szépen, kedves elnök úr, kedves kollégák! Először is hadd mondjak köszönetet um, a uh, véleményért uh, Grádnak nem csak az európai polgárok, hanem az európai polgárság itt a kérdés. Nagy örömmel lépünk tovább ebben mindannyian jó lenne többet beszélni a polgárságról. Ezt a vitát már lefajtottuk a 2013-as az Európai Polgárság éve kapcsán. Azért szólok, mert az európai polgárság érzetét erősíteni kell, főleg a válság idején, amikor az egységünk, az Európai Unió egysége megkérdőjeleződik, ezért az ilyen program, mint az Európa polgárokért, nagyon komolyan vendő. Az polgárokat arra kell bátorítani, hogy vegyenek részt az Európai Unió döntéshozatali folyamatában és a transnacionális vitában legyen, legyenek részt. Ez prioritás. Vannak külön területek, ahol együtt fel tudunk lépni, hogy jobban megértsük az európai intézmények működését, tudatra ébresztés, hogy az Európai Unió milyen hozzáadott értéket képvisel, főleg az ifjúság szempontjából. Ők hallottak az Európai Unióról, de hozzáadott értéket nem lát hallottak nem tudják, hogy milyen jogokkal jár az európai polgárság. Ezért a kapacitás építés, a jó gyakorlatok cseréje releváns számomra nagyon örülök Gerard munkának. Köszönöm szépen. Honorable Janakó. képviselő képviselőasszony. A program azt. Köszönöm szépen. Ez a program végtelenül érdekes program. Különösen a jelenlegi időszakban Európában a polgárok számára fontos ez a program. Nagyon fontos és érdekes a fiatalok számára, az európai fiatal polgárok számára mert látjuk, hogy milyen problémákkal kell szembenézniük a fiataloknak jelenleg Európában. Látjuk azt, hogy a szélső jobboldali pártok előtérbe kerültek egyes országokban. Éppen ezért, elnök úr, az európai polgároknak az a benyomása, hogy néhány negatív eseményre került sor Európában, talán a szociális jelenlegi szociális modell hiánya miatt. Éppen ezért pozitív üzenetekre van szükség. Sokan nem is tudják azt, hogy az utolsó 50 év alatt, a második világháború után milyen sok vívmányt ért el az európai polgárság. Éppen ezért ennek a program, ezt a programot nagyon korrekt, igazságos módon kell majd működtetni. Annak érdekében, hogy hatékony legyen a program. Látjuk azt, hogy mennyi erőfeszítésre van szükség a fiatalokkal. Már elindult a munka, de még mindig kevés az eredmény. Hefner kollega javaslata tetszik nekünk, és fontos az az elem is, hogy az európai történelmi eseményekre is utal, valamint az európai intézmények munkáját is értékeli. Ez a program, ezt a programot nemzeti programokhoz is lehetne kötni, a már létező nemzeti programokhoz. Éppen ezért úgy gondoljuk, és reméljük, hogy a kormányoknak lesz elég bátorsága a már kivívott eredmények alapján működtetni ezt a programot, mert a nemzeti kormányok nagyon sokat tehetnek Európa szempontjából. Persze ez a program nem fog tudni minden problémát megoldani, de pozitív üzenet lehetne, hogyha a parlament és ez a bizottság minél többet foglalkozik ezzel a problémával, hogy a kormányok megfelelő módon tudja, tudják kezelni ezt a problémát. Különösen például, amikor felhasználják az európai pénzösszegeket, a különböző forrásokat. Fontos tudni azt is, hogy mit lehetne tenni a szélsőséges mozgalmak ellen. Köszönöm szépen még egyszer a jelentéstevőnek. Elnök, köszönöm szépen. Még két felszólaló, kérem, hogy rövidek legyenek. Bronz képviselő először. Nagyon röviden fogok hozzászólni. A memorandum bizalmi válságot említ, és utal arra, hogy a polgárok nincsenek tudatában annak, hogy milyen eredményeket ért el az EU, és mik a céljai. Mi a vezérfonal? Az, hogyha antipátia van az EU-val szemben, vagy illúzióvesztés, annak az az oka, hogy az emberek nem értik. És hogyha megértenék, ha többet tudnának róla, akkor értékelnék. Nos, elképzelhető, hogy az Európai Unió jobban látható kell legyen, de ő önkritikusabb is. Mert vannak, akik pontosan jól értik az uniót, és azért csalódtak benne. Köszönöm. Béni. Nagyon jó. Guerrero kollega. Brevissimo, ha Köszönöm szépen. Én is távirat, és stílusban szólnék hozzá. Genekó asszony azt mondja, hogy nemzeti szinten alá kell húznunk az európai projekt fontosságát. Ez alapvető. Fontosabb, hogy mi történik tagállami szinten, mint európai szinten. A tagállamokban egyesek a szolidaritást megakadályozzák más országok irányába, mások pedig harmadik országokat vádolnak, és azt mondják, hogy azért nem lehetett megoldani az európai problémákat. Nos, meg kell értetni a polgárral, hogy érdeklődnie kell Európa iránt fontosabb egyensúlyt találni a nemzeti szint és az európai szint között. Ezt megértem. Köszönöm szépen, Guerrero kollega. Hefner kollégának adom meg a szót a válaszra. Köszönöm, rövid leszek. Köszönöm egyrészt a konstruktív eszmecserét. Gurmai Zitával teljesen egyetértek abban, hogy az európai polgárság gondolatát nagyon komolyan kell venni, és ki kéne építeni, meg kéne erősíteni Örülök annak, hogy ezzel kapcsolatban bizonyos konkrét javaslatok is elhangzottak, amelyeket én az idő hiányában magam nem adtam elő, de látszik, hogy akkor elolvasták a szövegemet, és köszönöm tehát a pozitív hozzáállást. Guerrero úrnak is például egyetértek vele, és azt kérdezném, hogy mit lehetne tenni Európa megerősítése érdekében a programokon kívül, a programtámogatásokon kívül, hogyan lehetne a polgárok Európáját, a polgárok ö, párbeszédét ö, történelmileg új szintre emelni. Ez egy óriási kihívás, szerintem a program nagyon jó, ö, jól befektetett pénzről van szó, javaslataink azt célozzák, hogy a célok szűkségét módosítsuk, bővítsük, szűkítsük ezeknek a körét, de alapvetően jó a jelentés és jó döntés fog születni. Köszönöm a bizottságnak is, hogy ezt a javaslatot megtette. Grácz. Köszönöm szépen. Köszönöm önnek, Hefner képviselő úr. Most pedig elmondanám, hogy mm, a módosítók benyújtásának határideje szeptember 20-a csütörtök 12 óra, most pedig áttérünk a 8. napi rendi pontra, a valódi gazdaság és monetáris unió felé. A ö, cím, a téma, a vélemény előadója Gualtieri képviselő, egy véleményt készített elő a gazdasági bizottság számára az Európai Tanács elnöke jelentések kapcsán a házszabály 50. cikkének értelmében itt két bizottság közösen működik együtt. Gualtieri képviselőnek fogom megadni a szót, de elmondanám, hogy lesz egy másik téma, a 9-es napjelenti pont, az Európai Unió többszintű irányításának alkotmányos problémáival kapcsolatosan. Itt szintén uh, Gualtieri kollega az egyik előadó, a másik pedig Tarskovski kollega. Tehát azt kérem, hogy Tartsuk be az időt, ugyanis e, két téma után még szavazás is lesz. Nem tudom, hogy Gualtieri képviselő úr hogyan is képzeli el majd a vitát. Ugye, mert én azért dolgoztam ilyen gyors ütemben, hogy betartsuk az időpontokat, és tudjuk, hogy szavazást is lesz. Gualtieri képviselő úr, nem akarok itt most semmiféle vitába bocsátkozni, az elnök döntsön. Tarkovsky úr szintén egyetért. Van Rompuy elnök úr kabinetjét is képvisel itt valaki. Tehát Galtieri kollega az első jelentés előadója, a másik témában pedig ketten vannak társelőadók. Gualtieri kollega, köszönöm szépen. Én most először is a véleménytervezetet szeretnék koncentrálni, ugyanis ez a sürgősebb téma, és itt mindenképpen módosítókat kell benyújtani, a lehető leghamarabb meg kell szavazni ezt a témát. Tehát ez egy nagyon ö, fontos téma. Az 50-es cikk természetesen egy nehéz eljárás feltételez. Persze az ECON bizottság véleményét is értékelni fogjuk. Azonban most azt mondanám, hogy ez az akadály, amely előttünk áll, nem nagy akadály, mert én elolvastam Tyson kolléganő jelentéstervezetét, akinek köszönöm, hogy eljött és itt van tehát elolvastam ezt a jelentéstervezetet, és ami az alapelemeket illeti, egyet értek nagyon sok említett dologgal, a többek között a jogalammal kapcsolatosan, azzal kapcsolatosan, hogy fontos az Európai Unió fiskális unióját biztosítani a különböző források alapján, hogy a demokratikus legitimitását az Európai Parlamentnek biztosítani kell, hogy előtérbe kell helyezni reform folyamatokat, amelyek hatékonyan kell, hogy működtessék az uniót. Hát számos olyan elem van, amelyek alapvető dolgok, és amelyekkel egyet értek a gazdaságpolitikának különböző javaslataival nem foglalkozik ez a szakbizottság közvetlenül, és ebben a jelentésben ugye az ECON bizottságnak ilyen típusú javaslatai vannak. Én a véleményemben szintetizálni próbáltam a jogi intézményes elemeket, a szerződések reform elemeivel kapcsolatosan vannak utalásaim. Ahogy már az elején mondtuk, itt a konvergencia alapeleme Tyson asszony jelentés tervezetében az az, hogy egy megerősített irányításra van szükség az Európai Unió szintjén a gazdasági és monetáris Unió érdekében. Láttuk azt, hogy mit, mi történt az utóbbi években. Miguel Maduro a meghallgatása során is nagyon fontos, meggyőző érvekkel állt elő. Tehát a kormányok között egy megerősített irányításra van szükség megerősített struktúrákra van szükség, kormányközi megállapodásokra van szükség. A hatékonyság szempontjából nagyon komoly problémákkal találjuk magunkat szemben, látjuk azt, hogy mi a helyzet, fontos a tagországok között a munkát koordinálni, természetesen nemzeti erőforrásokra is szükség van mindehhez a munkához. Éppen ezért a hatékonyság szempontjából meg kell nézni a legitimitás kérdését is nemzeti szinten, mi is lesz a helyzet, mi hogyan lehet működtetni a globális politikát, például a kis és középszintű vállalatok előtérbe helyezését is segíteni kell. Tehát mind hatékonyság, mind pedig le, demokratikus legitimitás szempontjából csak egy útunk lehet, ez pedig az az, hogy az Európai Unióban az eurozónát, az euróövezetet egy megerősített irányítás alá kell vonni. Ez az út, az egyedüli járható út, éppen ezért emlékeztetni kell arra is, hogy milyen korlátok vannak, milyen akadályok vannak eljárások szempontjából, és az irányítás, a demokratikus legitimitás európai szinten kell, hogy megvalósuljon, nem pedig nemzeti szinteken. A jelenlegi jogi keretet figyelembe véve azt látjuk, hogy van egy olyan elem, amelyet el szeretnék mindenképpen mélyíteni, a többszintű irányítás szintén, szintjén is. Integrálni kell az euróvezet országait. Az Európai Unió jogi keretén, kerete alapján a megerősített együttműködés alapján szükség van arra, hogy jelentős lépéseket tegyünk meg egy valódi gazdasági és monetáris unió felé, amelyben kormányközi megállapodások alapján működnénk hogy ebben a keretben tehát a jelentés elemzi a különböző javaslatokat, és értékeli a különböző témákat alkotmányügyi szempontból, szerződések szempontjából. Tárcán kolléganő általánosabb problémákat is felvet az Európai Unió irányítását illetően, a demokratikus legitimációt illetően. Tehát tíz pontban próbálom meg a véleményemet, tíz pontra osztom fel a véleményemet. Tudjuk azt, hogy lehetséges átalakítani bizonyos eljárásokat, például a 127-es cikk értelmében át lehet ruházni bizonyos feladatokat az Európai Központi Bankra, si sottolinea. ami a fiskális problémákat illeti, a hatásköröket szintén át lehet ruházni, a szerződés értelmében politikai és gazdasági hatáskörökről van szó. Tehát a 136-os cikk lehetővé teszi szerintem a megerősített munkát költségvetési szempontból is, aztán a 121-es, 23-as, 124-es cikkek értelmében új intézkedéseket lehet bevezetni, figyelembe véve az Európai Bíróság döntéseit is. Ezek az intézkedések megerősítik a demokratikus legitimitást, a költségvetéssel kapcsolatos kérdéseket, és utalunk arra is, hogy a delegált aktusok rendszerét is alkalmazni lehet. Tehát a bizottság delegálhat bizonyos aktusokat átruházhat bizonyos intézkedéseket. Természetesen fontos az, hogy egy nagyobb egyensúlyt biztosítsunk a szolidaritás, a növekedés szintjén is, de ez nem a mi bizottságunk témája. Továbbá figyelembe kell venni a 9-es cikk szövegét is, a szociális biztonságra vonatkozólag. Úgy gondolom, hogy az megerősített együttműködés szempontjából ez is egy nagyon fontos ellen, valamint a költségvetési fegyelem szempontjából is meg kell említeni, a szolidáris, a szociális és a kapcsolatos összes paramétert kell értékelni. Általánosságban alá kell húzni azt is, hogy hiányoznak bizonyos jogalapok, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy a hatékonyság szempontjából megerősítsük az irányítást. Az további pontom a, egy, egy fontos eleme a Tyson jelentésnek, és arról szól, hogy mennyire nagy szükség van egy valódi gazdasági és monetáris unióra, de amely nem csak különböző szabályokon kell, hogy alapuljon, hanem saját erőforrásokkal kell, hogy rendelkezzen, hogy a strukturális egyensúlyt tudjuk megvalósítani. Éppen ezért az én véleményem azokra a lehetőségekre is rámutat, amelyek amelyekkel elindulhatnak a reformok. Már most a e, költségvetés szintjén, az euróövezetben bizonyos e, tevékenységeket már most el kell kezdeni finanszírozni. Aktuális e, problémákról van szó az euróövezet költségvetését illetően. Fontos lenne már most megfelelő intézkedéseket hozni a közvetlen átruházandó feladatokat is mindenképpen el kell indítani, az átláthatóságot, az ellenőrzést biztosítani kell. Tehát szintetizálva, összefoglalva az én véleményem megfelel az ECON jelentésének a különböző pontjainak, szólók az euróövezet országainak megerősített irányításáról, az adózásról, itt egy több szintű költségvetésre teszek javaslatot, amelyeket, amelyekkel például finanszírozni lehet egy olyan alapot, amely segíthetné a munkanélkülieket. Ez egy munkanélküliek megsegítését szolgáló alap lenne. A további pontokat illetően fontos a stabilitás, a véleményem különböző érvelésekkel szolgál, annak érdekében, hogy hogyan lehet uniós szinten ö, biztosítani a stabilitási mechanizmusokat vagy pedig ugye figyelembe vesszük a már meglévő stabilitási mechanizmusokat, a, amelyek unió szinten léteznek az euróövezetre vonatkoztatva ezeket, vagy pedig a 136-os cikk értelmében megvárva a német bíróság döntését reformokat képzelhetünk el ezen a területen is a 132-es és a 136-os cikkek értelmében a hetedik, napi rend, a hetedik pontom a véleményemben foglalkozik a, azzal, hogy hogyan lehet uniós szinten olyan fejlesztéseket elindítani, amelyek lehetővé teszik a jobb irányítást, például a 152-es cikk értelmében vannak lehetőségek különböző elemeket lehetne kombinálnunk például az állampapírok szintjén, adósságkezelés szintjén. A Van Rompuy és a Tyson jelentések harmadik blokja foglalkozik gazdasági elemekkel, a 136-os cikk lehetővé tenni azt, hogy a gazdasági iránymutatók kötelezőbb érvényűek legyenek. Úgy gondolom, hogy egy új út van kirajzolóban, egy új út, amely lehetővé teszi az egyidöntési eljárások alkalmazását, és azt, hogy a tanács vizsgálja felül a gazdaságpolitikai iránymutatókat, végül pedig már lassan befejezem, ami a negyedik blokkot illeti, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatra vonatkoztatva, összefoglalva Természetesen majd részletesebben is visszatérünk e témára, de most összefoglalva annyit mondanék, hogy nagyon fontos ez a téma, ez egy központi téma. A Fan Rompuy jelentés negyedik blokkjában felmerül ez a téma, nevezetesen az Európai Uniónak egy parlamentre lenne szüksége az euróövezetre vonatkoztatva, Ugye ezt látjuk. Az én válaszom az, hogy nem, ez technikailag nem lehetséges, és kontraproduktív lenne, ilyen témában nem lehet vitát sem indítani, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között semmiféle ilyen típusú vitát nem lehet indítani. Úgyhogy itt nagyon konkrét javaslatokra van szükség, mellesleg a következő jelentésben a társ előadóm Tarskowski úr foglalkozik szintén ezzel a témával, az parlament jogi aktusokat tud megvalósítani, ezt nagyon jól tudjuk, itt érvekkel élek, a unió működéséről szóló szerződés adott cikke értelmében. Tudjuk azt, hogy az euró az az Európai Unió pénzneme, nem pedig egyes tagállamok pénzneme az euróövezet számára a megfelelő szabályokat alkalmazni kell. Erről szavazott a parlament is, az európai az euróövezet egy megerősített irányítás alapján működik, erről is szavaztunk már, és minden más megoldás vitatható, kevésbé legitim, sokkal bonyolultabb lenne, mint a jelenlegi helyzet. Természetesen, ha a jövőben a szerződéseket megreformáljuk, esetleg visszatérhetünk ezekre az elemekre, de a jelenlegi helyzetben egy gentleman's agreement alapján lehet működni az euróvezetben is, és a politikai frakcióknak is megvan a hatásköre ezekben a témákban, de nem lehet semmiféle diszkriminációt elképzelnünk a képviselők között. Ez mindez nem lenne legitim. Nos, van még valami nagyon fontos dolog, mindaz, ami elhangzott mindidáig, mind, a, mind politikai szempontból, úgy gondolom, hogy az én véleményem arról szól, egyrészt, hogy fontos szervezeti szempontból az eződéseket megreformálni, akár egy mini reformot tudunk e, elképzelni, elképzelhetünk egy mini reformot is eljárás jogi szempontból, és a hatásköröket illetően képzelhetjük el a reformot, de természetesen a reformot jól kell előkészíteni, a reforma szükség van, egy hatékonyabb, legitimebb működés érdekében az Európai Unióban, tehát itt a szerződések szerves reformjára lenne szükség, megvan a politikai frakciók lehetősége is arra, hogy ugye a következő európai választásokat sokkal inkább politikusabbá tegyék, a bizottságnak figyelembe, a bizottságnak figyelembe kell vennie a parlament javaslatait a következő választások szempontjából is. A vélemény azt is kimondja, hogy a parlament kész arra, hogy a saját szerepét gyakorolja a kezdeményezések területén is, a szerződés megfelelő cikkének értelmében, és sürgős intézkedéseket vár még ebben a ezen mandátum során, a következő mandátumban pedig a szerződéseket e, e, meg lehet reformálni majd. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most pedig Tarkovszi kollégának adom meg a szót. Elnézést kérek, de 5 perccel ki kell mennem a teremből. Van egy fontos telefonom, és Gurbanyi képviselő asszony fog elnökölni addig. Uh, nos, hogy is járjunk el. Megpróbálunk az Ekon szakbizottsággal együttműködni, a lehető legtöbb együttműködést megvalósítani. És meglátjuk, hogy milyen eljárás sikerül használni, hogy a lehető legkomolyabban vegyék a véleményünket. Nos, a parlament úgy döntött, hogy az Ekon szakbizottságot kell megkeresni a közvetlen kérdésekkel, a bankunióval, illetve az intézményi problémákkal. Utána később jön a mi jelentésünk, Gualtieri úr jelentése. Ez tágabb kérdésekkel foglalkozik ez mutatja, hogy rugalmas megállapodások szükségesek, mert változó valóságban érünk. A jövőben ezt figyelembe kell venni, hiszen a probléma az, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni a bankunióhoz. Gualtieri úr véleményére próbálok koncentrálni, hiszen ezt tárgyaljuk most. Az AFKO szakbizottság azonban további kihatásokat lát, ezek szerepelnek a jelentésünkben, és javaslatokat fogunk tenni a jövőre vonatkozólag. Azt hiszem, hogy el kell gondolkozni azon, hogy mit tudunk azonnal megtenni nem csak a pénzügyi piacok, hanem az európai polgárok, akik megválasztottak, arra várnak, hogy az Európai Unió lépjen és azon is el kell gondolkodni, hogy a jövőben mit tudunk tenni. A két kérdés összefügg. El kell kerülni mindenképpen azt a benyomást, kell tenni, hogy az Európai Parlament csak nézelődik és intézményi adaptációkat végez. Nem. A parlament a polgárok aggodalmaival foglalkozik polgárok kérdésével foglalkozik, és hogy az eurozónában mi történik. Vannak intézményi kérdések azon amelyeket nem lehet elkerülni, de mindannyian egyetértünk abban, hogy legalábbis a magunk felkészülése során ezeket el kell kerülni, és meg kell vizsgálni, hogy mit tudunk tenni azonnal a rendelkezésünkre álló eszközökkel, anélkül, hogy a szerződéseken változtatnánk. Sokat tudunk tenni az adaptációban, például mondjuk a bankuniót megvalósítjuk, és a parlament legitimációjának a növelésében vannak ezzel kapcsolatban gondolatok, az utóbbi években felmerültek. Például, hogy a, az európai pártok hogyan, lesz, hogyan legyenek láthatóbbak, hogy a polgárok lássák, hogy mit javaslunk, mennyiben vagyunk mások a jövő receptjét illetően az európai választásokban a pártokat hangsúlyosabban kellene képviselni. Meg kell mutatni, hogy részei vagyunk az Európa jövőjéről folytatott vitának. Nos, most mit kell tennünk? Az azonnali kérdésekre fókuszálni. a bankunió létrehozásával kapcsolatos javaslatokkal foglalkozni egyetértek Roberto véleményének nagyjával. Azt hiszem a legfontosabb kérdések az intézményi szinten benne vannak ebben a véleményben. A közösségi eljárás, az Európai Unió integritása megfelelően szerepel ebben a véleményben. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy azt javaslják, hogy nem kell új intézmény. És válaszolunk azokra a kérdésekre, amelyeket feltett az alapdokumentum. Hogy hogyan kell adaptálni az intézményeinket a felmerülő új kérdésekhez. Az európai parlament legitimációval rendelkezik ezekkel a kérdésekkel, foglalkozik, mert polgárok választottak meg bennünket. Nem mi vagyunk az egyetlen forrásai a legitimációnak. A nemzeti parlamentekkel is együtt kell működnünk, de a Lisszaboni szerződés alapján kell ezt tennünk. Új intézmény redundáns lenne, fölösleges lenne, rossz jelzést küldenünk. Először is van egy jegyzőkönyv az Európai Parlament, a Parlament közti kapcsolatról, de vannak a más formális és nem formális szervezetek és lehetőségek, például a nemzeti parlamentekkel való találkozó, a, az EU költségvetésével kapcsolatban. Azt hiszem, hogy Roberto világosan kimondja, nem kell kormányközi megoldásokat keresni a szerződésen kívül. A szerződésen belül kell megkeresni ezeket a lehetőségeket hogy minden tagállam érdekelt legyen. Megerősített együttműködés kell, ez sikerül is megvalósítani. A bankunió felépítésében is erre kell támaszkodnunk. Ne feledjük el, hogyha a megerősített együttműködésre gondolunk, ez benne van minden javaslatban, és a Lisszaboni szerződés is ezt irányozza elő e megerősített együttműködés. Már a nidzai szerződésben is szerepel, de ez mint utolsó lehetőség szerepelt. Nos, először is együtt kell eljárnunk a szerződések alapján, és hogyha nem járunk sikerrel, akkor jön a megerősített együttműködés. Két kérdésem van. Mint mondtam, egyetértek teljes mértékben Roberto megállapításaival. Ebben a gyakorlatban valóban feltekveken néhány kérdés, de óvatosan. Az első így hangzik, hogyan legyen kötelezőbb jellegű a ö, gazdasági iránymutatás. Nos, ezen el kell gondolkozni. Második és még fontosabb kérdés az EU költségvetésének a kérdése. Nem vagyok benne biztos, hogy össze kell keverni azt a pénzt, ami megvan az EMS-ben, és amely kivezet bennünket a válságból, valamint az EU-nak magának a költségvetését nem kell ugyanabba a kalapba beönteni. Az új költségvetésről tárgyalunk most 2014-2020 perspektívájában. E, ezt a vitát elhomályosítja az euró sorsa. Nos, a válaszunk az, hogy fel kell használni az EU költségvetését párhuzamosan, együttesen azzal, amit az eurózóna megmentésére, támogatására szánunk, ez a legjobb mód. De nem vagyok benne biztos, hogy a rendelkezésre álló összeget a különböző eszközökből össze kell keverni. Más a saját forrás Nem szabad összekeverni a dolgokat, amikor az eurózónáról tárgyalunk. Azt hiszem ez a legvitatottabb kérdés Roberto véleményében. Erről még vitatkoznunk kell, és erre több időt kell szentelni. Az európai és valóban sok problémát vet fel, és félre is vezetheti az európai ö, polgárt. Nem szabad milliárdokat költeni az EU költségvetéseként, hiszen ez kihaszhat a jelenlegi költségvetési tárgyalásokra. Nem szabad a két erőforrást egy kalapba önteni, összegezve. Meg kell próbálni világos képet kapni arról, hogy hogyan akarunk előre lépni. A Tysons jelentés ez, a vélemény a saját jelentésünk, az gazdasági kormányzásról, és így állapítani meg a jövővel kapcsolatos álláspontunkat. Ezek valójában elválaszthatatlanak. Nagyon nehéz elválasztani, de mégis így kell eljárni. Nem szabad túl sok intézményi kérdést tárgyalni, itt a bankunióról volt szó, a gazdasági kormányzásról. Csak ki kell jönnünk az utat a jövőre. Azt hiszem, hogy Roberto erre is vállalkozott, de meg kell bizonyosodni felőle, hogy világos útmutatást adunk. Az Ekkonnal együtt működünk ebben. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen Tarkovsky képviselő úrnak. Most pedig Tyson asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni önöknek a meghívást ide az AFKO bizottságba. A gazdasági bizottságban szívesen látjuk Gáltyére urat az én jelentésem megvitatása során. Amúgy is Gáltyére úr a gazdasági bizottság tagja, tehát nem kell ez külön eljárást, hogy meghívjuk, és eleve örömmel látjuk, hogy elmondja nekünk fenntartásait és a két bizottság együttműködésével kapcsolatos optimalizációs javaslatait előadja. Nézzük az eljárási kereteket. Az ECON, az illetékes bizottság, az Alkotmányügyi Bizottság tanácsadó bizottság, megerősített együttműködésben működünk együtt, és jogalkotási el, ö, javaslatot kell tennünk. Ne felejtsük ezt. A 122-es cikke a szerződésnek, és a 42-es cikke az eljárási szabályzatnak vonatkozik erre az eljárásra. Ne felejtsük soha, hogy ezen keretek között működünk. Az a bizottságnak a szerződések szerint most benyújthatunk egy listát a követeléseinkkel, és a jogalkotási javaslatokat kérhetjük a bizottságtól a szerződés új cikke alapján. Legalábbis én így látom a mi bizottságaink feladatát. Ez persze nem korlátoz minket abban, hogy előre gondolkodjunk. Nyilván, hogy hosszabb távon még többet kell, hogy követeljünk a bizottságtól, de első körben, amit a jelentésemben leírtam, azt kérjük. Az Ekon Bizottság előadója vagyok. A szabadság másodnapján neveztek ki engem erre. Egy meghallgatás volt közvetlenül ennek közelében. Ezt azért mondom el, mert nagyon kellett sietnünk. A jelenlegi munkaanyag még nagyon sok kérdőjelet vett föl. Én magam is tisztában vagyok ezzel és addig nem tudjuk megválaszolni ezeket a kérdéseket, amíg az ECON nem vitatta meg a kérdést. A titkársággal és a központi bank, valamint Bárnyi és Rén biztosok emberével is együttműködöm, és az ECON bizottsággal nyilvánvalóan. Elkezdtem ezt a, a networköt kiépíteni. Néhány napon belül meg lesz a végleges változat, bár egész szabadságom alatt ezen dolgoztam. Mondom azonban, az Ekon Bizottság még nem fogadott el végleges szövegváltozatot, ez csütörtökön történik meg, úgyhogy utána nagyon rövid idő áll csak rendelkezésünkre, hogy megválaszoljuk még a nyitott kérdéseket, és jelentésünk majd tovább megy az Európai Tanács elnökségéhez is, tehát négy elnök Rompoy, a, a tanács elnöke Drágival, Bározóval és Junckerrel ö, ö, kötelesek majd egy jelentést írni a témában, és egy roadmap-et kidolgozni arra vonatkozóan, hogy hogy lehet tovább lépni. A mi jelentésünk ebben a keretben játszik egy nem lényegtelen szerepet, és ezért be kell tartanunk az idő a dátumokat. Mondom ezeket, pontosabban a titkárság majd ezt közli és tisztázza önökkel. Egy biztos, hogy az Ekon bizottságban legkésőbb október 15-én szavazni kell, és hogy utána november 10-én mi lesz a jelentésünkkel, az még egyéb dolgoktól függ, attól, hogy mi történik a e két dátum között. Egy, egy kollégák utaltak az úgynevezett issue paper-re, amely az európai bizottságtól fog jönni, és még tőlünk is számos impulzus megfogalmazódik majd. Minél több kreatív ötlettel jönnek elő a kollégák, annál jobb. Ami az én konkrét jelentésemet illeti, jelentés tervezetemet, ezzel kapcsolatban pedig ö, még egyszer elmondanám, hogy a 25. cikk jogalkotási javaslatban a legfontosabb. Itt azzal foglalkozunk, hogy illetve itt az a kérdés, hogy a bizottság függelékébe milyen témák kerülnek bele. Mi kérhetjük, hogy bizonyos témák ideje bekerüljenek. Ezt a, a, a preambulum bekezdésekben soroljuk föl, ezért is lett ilyen hosszú ez a preambulum, de máshova nem lehet tenni, itt kell mindent megindokolni, valamennyi követelésünket megindokolni, ezt itt tettem meg. A jelentésben pedig konkrét célokat próbálok megfogalmazni. Tudjuk, hogy óriási a hiányosság, a deficit, a demokratikus deficit az Európai Unióban, főleg a gazdasági és pénzügyi unió tekintetében. Sok minden történik a szerződéseken, a közös intézményeken kívül, Nyilván, hogy sürgősségi helyzetekben ezt el kellett, hogy fogadjuk, de a közösségi rendszer egyébként nem is lenne képes, nincs annyi szakembere ezt a témát kezelni. Ennek a tudatában kell lennünk. A nagy változások nem egyik napról a másikra fognak megtörténni. Először mindent a szerződések belül kell megfogalmaznunk, és gondolom ebben egyetértünk az előttem szólóval. Az el, a jelentésemben a hangsúly az Európai Parlament bevonására helyeződik. Az eddigi megközelítésekkel nem értünk egyet, kihagytak minket, ezt már jó párszor el kellett, hogy mondjuk. Amit csak lehet, ezen belül el kell érnünk. Ugyanakkor, ha még nincs is erre lehetőségünk, a szerződéseket is módosítani szeretnénk. Most biztos hogy a jelenlegi keretek között kell lépnünk, az viszont gyorsan. A négy pilléről, a roadmap négy pilléről beszélek, a rompoly fél, rompoly jelentés kapcsán. A bankunió szempontjából ez a legfontosabb. Ha az a célunk, hogy a válságból kilábaljunk, és közben ne csak rövid távon gondolkodjunk, akkor valóban perspektívát kell felvázolnunk. Ennek jegyében az elsődleges feladat egy felügyeleti rendszer kialakítása, az Európai Tanács dolga lesz ez, és meg kell előznünk a bankválság, a finanszírozási válság negatív hatásainak tovább terjedését. Ezek a rövid távú célok. Az utóbbi napokban egyébként Bárnyi biztos konkrét jogalkotási javaslattal élt a Bankunió, vonatkozóan a gazdaság és pénzügyi unió erősítését, szorosabb fűzését tervezi, ezzel egyetértünk, de nem szabad, hogy kihagyjanak minket a folyamatból. Az Ekon bizottságnál van most a labda, övék a fő szó. A bankunió kapcsán nem csak a felügyelet a fontos, hanem az, hogy a tőke garanciák megfogalmazódjanak. Most nem akarok részletekbe menni, de a felügyeleti rendszer önmagában nem elég, hogyha nincsenek konkrét technikai szabályok arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet szimmetrikusan a követelményeket érvényesíteni. Nem akarunk olyan felügyeletet, amely fogatlan oroszlán, és amelynek nincsenek megfelelő nemzeti végrehajtási kompetenciái. A demokratikus elszámoltathatóság a felügyelet kapcsán ugyancsak fontos szempont. Ezt az, a jelentésünkben az Ekon Bizottságban meg is fogalmazzunk alaposan. Nem mindegy, hogy milyen döntéseket hozunk, ezek politikai döntések lesznek, hogy ki é legyen a felügyeleti hatalom, mely országok vesznek ebben részt, milyen területeket fed le a felügyelet, már megkapták szerintem a szövegemet, és ebben azt írom le, hogy mi a központi banknak adnánk meg a fő kompetenciákat. Ez már ez egy meglévő infrastruktúra, ráadásul sok kreatív jó szakember van ott, és gyorsan tud reagálni. A Költségvetési Unió a második fejezet címe. Galtieri úr utalt is arra, hogy itt milyen eredményeket értünk el eddig. A közösségi módszert kell itt is bevezetni. A holland közmondás azt mondja, hogy szükség... Rendet bont, és nem mindegy tehát, hogy a Fiscal Compact, a TUPEC hogyan kerül megvalósításra. Nagyon sok kérdőjel van ezekkel kapcsolatban is. A következő két lépés nem tudjuk addig tervezni, amíg az első két lépést nem tettük meg. A költségvetés integráció köre fontos politikai kérdés, a szolidaritás tükrében kényessé válik. Hogy hogy lehet ezt az egyensúlyt megteremteni, ezt az Ekon Bizottság a közeljövőben majd még megvitatja, gondolom érdekli a kollégákat ennek az eredménye majd. Ami a gazdasági integrációs fejezetet illeti, itt azt a kérdést teszem föl, hogy mi az, ami kötelezővé teendő, és mi az, ami opcionálisnak hagyható. Az Európa szemeszter 2020-ig van egyelőre lefektetve. A szociális piacgazdaság Lisszaboni szerződés értelmében kötelező keret, amelyben működnünk kell. Ugyanakkor nagyon sok kérdőjel merül föl, hogy ezen belül mit kell kötelezővé tenni, mi az, ami a tagállamokra hagyható, a fának van egy törzse, vannak gyökerei. A törzs már megtette a magáit, de szerintünk a jövőben a gyökerekre kéne koncentrálni, vagyis a tagállamokat ösztönző tényezők az egész téma vonzóbbá tételéhez szükséges tényezők megfogalmazására. Szankciók és büntetések nem elegendőek. Ösztönzőkre is szükség van. Van aztán itt még egy harmadik dolog, az adópolitikák harmonizációja. Nem lehet gazdasági kérdésekről adókérdések nélkül beszélni, mert akkor félmunkát végeznénk. Tudjuk, hogy Európában írtó nehéz az adókat harmonizálni. A megerősített együttműködés rendszere a CCTB, CCCTB elve kerete működik jelenleg. Már ez is elég nehezen működik. De hogy ebből közösségi módszer legyen, attól még messze vagyunk. Már pedig minőségi lépésre lenne szükség ahhoz, hogy Európa szerte, e, e, ha nem is egységesebb, de a tagállamok között igazságosabb rendszer alakuljon ki. A behajtás körülbelül hasonló hatékonyságú legyen az egyes tagállamokban, mert ha ez nem valósul meg, akkor nem lépünk, nem jutunk tovább. Az utolsó fejezet a demokrácia, demokratikus Eljárások kérdése. Ha új intézmények ö, állnak majd föl, akkor ezeket nem szabad a jövőben a parlament nélkül létrehozni, ahogy erre sajnos volt precedens a múltban. És ha a kompetenciák közül egyesek a tagállamoktól az EU-hoz kerülnek, akkor azt kizárólag demokratikus elszámoltathatósági eljárásban lehet szabad megvalósítani, ez mindenkinek érdeke. Ha az új, új intézmények létrejöttek, akkor pedig gondoskodni kell arról, hogy ezek folyamatosan demokratikus ellenőrzés mellett működjenek. A demokratikus felügyelet nem szabad, hogy hiányt, hiány szenvedjen, mert a tagállamok jogosan aggódnak akkor, hogy úgy veszik ki a kezükből a kompetenciát, hogy ennek semmilyen ellenőrzése nincs. Az önök bizottságának a jelentése nagyon érdekel, előre örülök az együttműködésnek, és gondolom, hogy közösen garantálni tudjuk majd, hogy a parlament néhány elképzelése bekerüljön a koncepcióba, a frakcióknak is egyeztetni kell nyilván egymással, és sikerül rászorítanunk a tanácsot arra, hogy ne csak a válságot oldja meg, és oldja meg a válságot, hanem előbb-utóbb megteremtődjön a közös gazdasági és pénzügyi unió valamennyi szükséges pillére. És ezek révén a jövőben a válság elkerülhető legyen, vagy ha lesz mégis válság, ezek erre sokkal hatékonyabban és gyorsabban tudjunk reagálni, mint azt most tettük. Az Európai Unió válsága nagy részt az eurozónában azért húzódik el, mert nem voltak meg a megfelelő eszközeink és intézményeink a kezeléséhez. Köszönöm szépen. Most pedig Van Rampoy elnök úr kabinetje részéről, aki itt van, kérem vegye át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindig nagy öröm visszatérni volt kollégákkal, barátokkal találkozni. Azt hiszem, még mindig barátok vagyunk azokkal, akik itt dolgoznak a szakbizottságban. Több szintű kormányzás, mint olyan, nem szerepel az Európai Tanács napirendjén, sem pedig az elnökének a napirendjén, kivéve olyan értelemben, hogy egyes aspektusok felmerülhetnek a jelentésben, amely a gazdaság és monetáris unió elmélyítéséről szólnak. Tehát bölcs döntés volt az elnök úr részéről, hogy ezt a két kérdést kombinálja, hiszen a több szintű kormányzás más kontextusban nem merül fel. Ez potenciálisan felmerül ebben a kontextusban. Mielőtt megírta volna a jelentését, együttműködésben három másik elnökkel, Van Rompuy elnök széles körű konzultációt végzett. Ezért jelent meg az Issue Paper nevű dokumentum kevesebb, mint két héttel ezelőtt. Ez az Issue Paper tág választ kíván adni. Ennek egy része a legitimitással és a beszámoltathatósággal foglalkozik. Most szeretnék idézni belőle, erősebb döntéshozatali jogkör kell európai szinten, és demokratikus beszámoltatóság, amely ilyet megerősítenek. Ez a kettő egymást erősítené, ennek szerepele van az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek is, hiszen közösségi eljárásról van szó. Idézet vége. Nos, eddig terjed a négy elnök közös elgondolkodása. A ö, sajtóban megjelent egy eurózóna parlamentjének a gondolat, amire állítólag beszéltek, nem, nem is vitattak meg ilyet nincs szó másról, mint ami a, az alapdokumentumban szerepel. A vitát tovább kell folytatni arról, hogy milyen lényegi változások lesznek, hogyha további kompetenciát kap az európai szint ha így történik, meg kell, el kell gondolkozni, azon, hogy a demokratikus beszámoltathatóságot hogyan lehet megvalósítani. Nem lehet fordítva. Először a demokratikus beszámoltathatóságról beszélni, és utána elgondolkozni, hogy ez mire vonatkozik. Nem. Ez a sorrend nem működik. Szintén logikus ez a sorrend egy másikokból. Először meg kell hallgatni minden tagállam véleményét, és az Európai Parlament véleményét bilaterális tárgyalás kell minden tagállammal és az Európai Parlamenttel. Galtier úr, aki a teremben jelen van, ennek részese, és multilaterális beszélgetés kell, mielőtt az elnök a jelentéseit a többi elnökkel együtt megalkotna. Szeretném aláhúzni, hogy ezek a konzultációk eddig nem tárgyalások. Az elnököt abban segítik, hogy véglegesítse az Európai Tanács felé a jelentését az állam és kormányfőknek. Ez másokkal együtt készül. A konklúzió nem lesz a folyamat vége. Bármilyen konszenzus is születik, ez további eljárásokat indít be, törvényalkotást EU szinten, illetve ö, szerződés változtatást megfelelő időben. Ez csak a kezdete a folyamatnak. A folyamat során sok lehetőség lesz minden érintett fél számára, hogy hallassa a hangját. Az elnök nagyon odafigyel arra, hogy meghallgassa a parlament hangját, mint tudják. Ezért is vonta be a parlamentet ebbe a folyamatba. Nem könnyű az elnök dolga. Az Európai Intézmények vezetője nagyon nehéz feladat, csak időszakonként ülnek össze, és minden alkalommal döntés történik. A 27-ekkel kell konzultálni, és az eurózónával, az eurózóna plusszal. Biztosítani kell a szükséges politikai egyetértések, úgy lehet előrelépni. Kedves barátaim, egyelőre így állunk. Mindannyian várjuk, hogy a következő hetek, hónapok mit hozzanak, mit hoznak ezen a területen, hiszen ez egyik legfontosabb munkaterületünk. Örömmel várom a vitát. Köszönöm. Honorable Corbett. Karbet képviselő. Ahogy nézzük a, az órát, hát látjuk, hogy sürget bennünket az idő, nagyon-nagyon röviden lehet csak reflektálni az elhangzottakra, ha csak nem kezdjük most el a szavazást, és a koordinátorok ülését elhalasztjuk, és a szavazás után folytatjuk a vitát, Hát most az első, aki szót kér, Dav kollega, neki adom meg a szót. Elnök úr. Nos. Elnök úr, azt hiszem nem jó, hogy erről a szakbizottság vitát folytasson. Túl tág és bonyolult a téma. Nem tartanánk tiszteletbe a kérdés súlyát, és az előadó Tyson asszony munkáját, illetve Van Rompuy és munkatársai munkáját, hogyha három perc alatt ezt elintéznénk. Csak a következőket szeretném mondani. Szakbizottságként arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan tudjuk biztosítani az EU egységét, a jogállamiságot annak érdekében, hogy az adó, hogy a pénzügyi uniónak megfelelő föderatív kormányt biztosítsunk. Kiélezni a konfliktust a közösségi metódus és a kormányközi metódus metódus között, a föderális és a konfederális között hiba. Világos, hogy mindkét szisztémát használni kell ahhoz, hogy előre tudjunk lépni. Nem sikerült volna a költségvetési megállapodás és a stabilitási rendszer sem, hogyha nem használunk fel egy EU kereteken kívüli szerződést. Az ESM-mel kapcsolatban teljesen Világos, hogy eddig mehetünk, és nem tovább. Konszolidálni kell azt, amit válságkezelésként valósítottunk meg, hogy ez tartós és demokratikus legyen. Ehhez előre kell lépni, nem csak a szerződésen kell módosítani, hanem meg kell változtatni a tagállamok gyakorlatát is, még Németországban is. Szeretném amikor a Tyson jelentést tárgyaljuk, a, a 120-as és a 140-es cikket párhuzamosan néznénk, ugyanis a felügyeleti rendszerről van szó, amely a, az Európai Központi Bank kompetenciáját is érinti. Jó lenne, hogyha ezt a kérdést felvethetnénk, ez nagy előrelépés lenne. Végezetül egyelőre van kilenc tagállam, amelyik nincs benne az euró övezetben. De nincsen derogációjuk. Az eurón komolyan gondolkoznak. Ő itt sok a kimondatlan dolog. Úgy, ahogy a ciprusi vitában is kiderült, tehát van még bőven teendőnk. A javaslatom az lenne, hogy egy külön ülést tartsunk mi a szakbizottsági a jövő héten, ahol ezt meg tudnánk vitatni. Grácius. Köszönöm szépen, Dab képviselő úr. Tehát most egy nagyon nehéz a helyzetem, mint a bizottság elnökének. Ugye már elkezdődött a szavazás órája, de a vita a jelentésekről még kellene, hogy folytatódjon. Na most, ha egyet értenek, Ugye ott van egyrészt a Gualtieri jelentést, a másik a közös Gualtieri-Tarkovska jelentés. A módosítók benyújtásának határideje e, tehát az el, először az elsővel kapcsolatosan akkor lezárnánk a vitát, a második kijelentéssel kapcsolatosan folytatnánk a szavazás után és akkor a jelentéstevők is válaszolhatnának, hogyha egyetértenek. Gualtieri képviselő úr. Elnök úr, elnézést kérek. Én úgy gondolom, hogy el kell kerülni azt a kockázatot, hogy elhalasztunk nagyon fontos vitákat. De a módosítókra szükség van. Most, hogyha elhalasztanánk ezt a vitát, ez kontraproduktív lenne. Véleményem szerint, tehát én úgy gondolom, hogy Tyson kolléganő itt tud maradni, de legalább kollega, Tyson kolléganő kérdéseire kellene válaszolnunk, amíg még ő itt van. Aztán Tudjuk azt, hogy a szavazás sok esetben rövidebb, mint a kitűzött idő a szavazásra. Amit mondod, a kollega, az lényegbe vágó. Ugye fontos a jelentéseket, véleményeket megvitatni, mert csak így tudjuk a módosítókat is benyújtani. Hogyha elhalasztjuk a vitát, akkor a módosítók benyújtásának határidejét is el kell halasztani, különben az egész semmit sem ér. Elnök, jó, rendben van. Én akkor azt javaslom, hogy koncentráljunk ezekre a dolgokra, és akkor öm, nem szavazunk most, ahogy ezt kitűztük, tehát azt kérem akkor azoktól, akik csak a szavazásra jöttek be, hogy legyenek türelemmel, mert ugye, hogyha nincsenek itt, akkor a szavazás sem lesz megfelelő. Tehát azért mondtam azt, hogy szavazzunk, és utána legyen a vita, de hát akkor most ö, megadom a szót azoknak, akik akarnak. Hogyha a bizottság ezzel egyetért, nem irracionális, Kvácsieri kollega javaslata sem. Tyson asszony. Uh, Őszintén azt hiszem, hogy sokan uh, a az érdekfeszítés fontos uh, szavazás miatt jöttek, de azt hiszem, hogy a csehi jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Ennek a szakbizottságnak sokkal több időre van szükségem, mint ami ma délután van a jelentés megvitatására. Azt javaslom, hogy jövő héten egy erre szánt ülés során tegyük meg. Amikor rendkívüli üléseket szeretnénk megszervezni, mindig technikai problémánk van, vagy nem kapunk termet, vagy valami más probléma. Szerintem itt az a kérdés, hogy most van-e szükség koordinátori szempontból sürgős döntésekre, mert akkor, ha igen, akkor ö, lehet szavazni, aztán utána pedig hosszan vitatkozni. De el kell menni a tisztanasszonynak. Ebben az esetben, elnök úr, azt kérem, hogy legalább Tyson kolléganőnek válaszolhassak az eljárást illetően. Ezt két percben megtetem, megteszem, és utána a szavazás után folytassuk a vitát. Tehát Tyson asszony, nem tudom, hogy meddig ér rá, tehát akkor két-három percben válaszolnék Tyson asszonynak, aztán szavazunk, és utána visszatérünk a vitára. Ezzel, ezzel egyetért Tyson asszony? Tehát, mivel ön itt van jelenleg, akkor válaszolnának a jelentéstevők az ön által elhangzottakra, és aztán folytatjuk a vitát Köszönöm, elnök úr. Jó javaslat. Rendelkezésre állok önöknek, bár azzal számoltam, hogy szavazás után vége van a dolognak, nekem is van sok egyéb dolgon. Holnap lesz a három oldalú egyeztetés tűpekről, tehát sajnos nem tudok sokáig maradni. Legfeljebb egy órát még Szívesen meghallgatom még a reakciókat, mert fontos nekem is, hogy tovább tudjunk együttműködni a módosító javaslatok kapcsán. Tehát kíváncsi vagyok az első reakciójukra, de el is kell mennem. Szeptember 17-i javaslatomat nem tudom, elolvasták-e, azzal kapcsolatban várom a véleményüket, mert az a benyomásom, hogy hogy önök azt hiszik, hogy, túl, hogy sok időnk van, de ez nem így van, mert nem lehet a témát elnapolni. Nekem nagyon szükségem lenne az önök gyors első reakcióira, még hogyha a folyamat hosszú is lesz. Tyson asszony, én szeretném tudni, hogy ön meddig tud itt maradni velünk a bizottságban? Tíz percet tud itt maradni? Hát, vagy egy órát tud itt maradni, vagy csak tíz percet? Hogyha csak tíz percet, akkor úgy kell eljárnunk, ahogy Gualtieri kollega kérte, tehát ő kapja meg a szót, hogyha még néhány dolgot el akar mondani, aztán következik a szavazás, és az, ha már ön nincs itt, akkor is folytatjuk a vitát a szavazás után. Gualtieri kollega. Köszönöm szépen. Mivel itt van Tyson asszony, az ő jelenlétében egy pontról szeretnék szólni, mert itt elég sürgős elemről van szó, nevezetesen ha nem is tud itt maradni, akkor majd folytatjuk a vitát, és majd lesz alkalmunk informálni őt a továbbiakban. Először is szeretnék köszönetet mondani nekik. Köszönöm, hogy hajlandó volt együttműködni velem, ami a ő jelentésének a jogi aspektusait illeti. Erről szerettem volna vele beszélni. Itt magáról az állásfoglalásról lenne szó. A jelenlegi fázisban, szakaszban úgy tűnik, hogy a jogalkotási saját kezdeményezésű jelentésekkel eh, eh, kapcsolatosan elég szigorú az eljárás. Ami a Banking Union-t illeti, már létezik egy eh, javaslat. Tehát mivel létezik a javaslat, akkor ezt ki kell venni. Ami a szerződések reformját illeti. Tyson kollega nővel egyetértek, ő is azt mondja, hogy a fiskális unió és a gazdasági unió, ahogy ő mondja a jelentésében, ezekkel kapcsolatosan nem egy új szabály szeretnénk, hanem a túpakot szeretnénk alkalmazni. Tehát, hogyha én is nagyon szigorú akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy egy trilógusra lenne szükség, ha már ebben az esetben ugye a kockázat az, hogyha bizonyos elveket nagyon szigorúan veszünk, akkor ki kellene venni a jogalkotási kezdeményezésből bizonyos javaslatokat, amelyekről Tejszen asszony beszél. Tehát a helyzet annyira bonyolult, hogyha megvan a konkrét jogalap az adott rendelettel kapcsolatosan, a jelenlegi helyzetben nem tudunk tovább lépni. Azt hiszem, hogy Tyson kolléganő nagyon jól tette, hogy elég rugalmasan állt a témához, és amikor a már a bizottság által javasolt jogalkotási folyamatokra utalunk, akkor fontos bevezetni olyan elemeket is, amelyek a demokratikus legitimációt érintik, a szerződésekkel kapcsolatos kérdéseket illetik. Én a melléklettel kapcsolatosan nem szándékozom módosítót benyújtani, de majd a további vitában dönthetünk arról, hogy vegyünk ki valamit az alásoglásból, a preambulumból, a melékletből, vagy ne. De ha figyelembe veszem a jelenlegi helyzetet, Richard Corbett véleményét is, azt hiszem, hogy fontos lenne sűgösen felülvizsgálni a különböző elemeit ennek a javaslatnak. Tyson képviselő azt, hogy nem tudom, hogy lezárná ezt a témát, vagyis a vita ezen részét, és aztán szavazunk. Köszönöm. Elnök úr. Én sem akarom önöket sem feltartani. Három kérdésről van itt szó. Gáltyér úr ezeket megfogalmazta az első részében a jelentésnek a jogalkotási javaslattal foglalkozunk, utána ott van a függelész, függelék, ahol a politikai hátteret próbáljuk vázolni, és ahol felszólítjuk a bizottságot, hogy jogalkotási javaslattal éljen. Ez a fő feladatunk, úgy látom. Ahhoz, hogy ebbe mi kerüljön bele, azonban tudni kell, hogy milyen irányba, politikai irányba tudunk elmozdulni, tudnunk kell, hogy az intézmények től milyen működést várunk, milyen eljárást vizionálunk. A rompa jelentésnek a négy pillérére ekkor tudunk csak reagálni, majd ha ezt mind eldöntöttük. Ha jogalkotási javaslatot, pontosan az én jelentés tervezetemet elolvasták, akkor tudnak önök is érdemben javaslatokat tenni. Szeptember 20-áig ezeket kell be kell nyújtani, és utána is gyorsan kell tovább lépnünk nincs értelme annak, hogy januárra halasszuk a jelentés közzétételét. Én is örültem volna, hogyha egy teljes éven át dolgozhattam volna a jelentésen, de nincs rá időnk. A meglévő idő alatt kell a legtöbbet kihozni a szövegből, és ez a mi érdekünk is, hogy gyorsan és okosan lépjünk előre. Nagyon szépen köszönöm, Tyson asszony. Fel kell függesztenem most ezt a vitát kezdődik a szavazás, és aztán folytatjuk a vitát. Köszönöm szépen mindenkinek a jelenlétet, köszönöm önnek is, az ön szakbizottsága nevében. Most pedig átérünk a szavazásra. Primo luogo. Először is Tehát először a jegyzőkönyvtervezet az Európai Unió alapjogi kártájának a cseh köztársasága történő alkalmazásáról, a 10-es napjelenti pont és a 11-es téma, tehát itt is jóvá, hogy először konzultációról, aztán jóváhagyásról van szó. Ez a két napi rendi pont. A vitára már sor került, senki nem kér szót. Tehát akkor szavazásra bocsátom a tízes és a, a konzultációs, a tízes napi rendi pontot, egyes bekezdés, 30-as módosító, Tarkovsky. Ki szavaz mellette? Contrari. Ellene. Quindi... Tartózkodás. Elfogadtuk 12-11 ellenében, tehát a 31-en sokafogyottá vált. Van probléma? kérdezi az elnök. Áttérünk a 32-es módosítóra. Ezt visszavonták. F preambulum bekezdés, egyes módosító mit mellette ellene tartózkodás, elutasítottuk. G preambulum bekezdés, itt a kettes módosító következik, kiszabad mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, akkor a hármas kiesik, H. preambulum bekezdés, négyes módosító mellett, Elnök úr, a hármas módosító nem okafogyott. Szavazni kell róla, úgy lehet elutasítani. Ah, igen, igen, rendben van. Köszönöm, hogy szólta. Tehát nem válik a mert elutasítottuk az előzőt, tehát a hármas módosítóra szavazunk. Én vétettem, hogy az elnök, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Négyes módosító, tehát akkor most erre szavazunk, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Ötös módosító mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk. Hatos mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk hetes volt, a nyolcasra szavazunk Tarkovsky mellett. Contrari. Ellen. Tartózkodás. Elutasítottuk. Tehát 11-11 volt. Következik a 9-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 12-es Tarkovsky mellett. ellen tartózkodás, 11-11, tehát elutasítottuk, következik a tízes módosító e, mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 11-es módosító, gurmai módosító. Nem, ezt visszavontuk. 13-as módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. A mit megegyezett, a 15-ös visszavonták, Gurmai Következik a 16-os Hefner mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. 17-es mellett ellen Ezt elfogadtuk, úgy tűnik. 17, tehát elfogadtuk, elfogadtuk. 18-as megegyezik, 19-esre szavazunk mellette. Ellene. Ugyanaz a többség, elfogadtuk. Következik a 20-as, Ashley Fox mellette. ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a, úgy tűnik, a 21-es. Igen, mellette ellene tartózkodás, ugyanaz a többséggel elfogadtuk, 22-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 23-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 24-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 25-ös R prambulum bekezdés mellett ellen elfogadtuk. 26 ott visszavonták. Probléma van? kérdezi az elnök. The three voted uh, together with the PPE makes 12, and the other is No, no, no. 26. 26 os visszavonták, 27-es mellett ellen elfogadtuk. 28-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Végső szavazás kiszavaz mellette. Problema. Electronic, yes. I'm oh, sorry, this is, this ah, is, this is a, a, yes, le, uh, Ez ö, jogalkotással összefüggő szavazás. Elektronikusan és ellene fogunk szavazni. Különcsön? Hát mindenkinek itt van a szavazókártyája? Okay. Akkor szavazhatunk? Mindenki kész a szavazásra? Lo dichiaro. ki è Tehát akkor megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott?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 11-en mellette, 10 ellene, egy tartózkodással. Tehát ez azt jelenti, hogy 12 mellette. Ez azt jelenti, hogy elfogadtuk ezt a véleménytervezetet. Most pedig áttérünk a jóváhagyásra. Egy szavazás van, a végső szavazás, az szavazás elektronikusan szavazunk, akkor... Megnyitom a szavazást. Sorry. Uh, uh I just want to... Elnézést kérek, talán kérek, talán pontosítani lehetne. Most arról van szó, hogy döntünk, hogy feljük erre a figyelmet. Az lenne a tanácsom a szakbizottság véleménye ellenére. hogy ne legyen egyezmény ezzel kapcsolatban. Tehát igenre buzdítok ezzel kapcsolatban. I, I know, I know it's very strange. Tudom, nagyon furcsa, hogy ezt mondom. Már megnyitottam a szavazást, de most akkor újra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott? Eh, Minnyáján szavaztak, tehát 20 mellette, egy ellene, egy tartózkodással, és hozzá kell ehhez még Tarkovszki kollega szavazatát is adni. Akkor 21 mellette, egy ellene, egy tartózkodással. Köszönöm szépen, köszönöm DAF kollégának ezt a nagyon nehéz, fáradtságos munkát. Most pedig az eljárási szabályzat 70. cikkének módosításáról témáról szavazzunk. A 12-es napi rendi pont, ez elég bonyolult. A szavazásra bocsátom. Tehát a 70 cikk módosítását az intézményközi tárgyalások a jogalkotási eljárások során Guerrero kollega volt az előadó. Különböző kompromisszumok vannak, amelyeket meg kell szavazni, külön részenként. Először is az A kompromisszum. Ki szavaz mellette? Ellene tartózkodás elfogadtuk. Átérünk a B kompromisszumra, mert az összes módosító lefed, tehát B kompromisszum kezdődik, hol is kezdődik? Tehát kiszavaz a B kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. C kompromisszum Első rész, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Továbbra is a C kompromisszum második rész mellett, ellen, Ki tartózkodik? Elfogadtuk. A, tovább is a C kompromisszum harmadik rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a D kompromisszum, a többi okafogyottá válik, tehát D kompromisszum, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik az E kompromisszum. Itt is részenként szavazunk az első részre először, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második része szavazunk mellette. Tehát második rész mellett ellen tartózkodás, elfogadtuk harmadik rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, negyedik rész mellett ellen Ezt elutasítottuk, most pedig következik az F kompromisszum. Mellett, aki mellette szavaz, kérem emelje fel a kezét. Ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a G kompromisszum. Itt is részenként szavazunk első részre, mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum következik. Itt. De itt is részenként szavazunk, első részre szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész, tehát H kompromisszum második része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmadik rész mellett ellen nem fogadtuk el, tehát elutasítottuk. Következik a negyedik rész mellett. Ellen elfogadtuk. Ötödik rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Hatodik rész mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Áttérünk a végső vagy záró szavazásra. Ki szavaz mellette, kérem emelje fel a kezét. Ellene. Tartózkodás. Egy tartózkodás van. Gratulálunk Guerrero kollégának. Nagyon nagy munkát végzett ő is. Gratulálunk! Tarkovsky képviselő úr. A néppárt nevében meg szeretném köszönni Erikának a türelmét elsősorban. És én is a magam frakcióm nevében el szeretném mondani, hogy még ez, ez a minimum volt, hogy türelmesek voltunk egymással, és még nincs vége a folyamatnak. Mint ahogy egy kínai közmondás mondja, az ember kis lépésekkel ér el a célhoz. Ez legalább 25 lépés, hát közeledünk. Most pedig a Rangel jelentést szavazzuk meg az európai szemeszterrel kapcsolatosan. Rá is térünk azonnal a szavazásra. Itt is van egy kompromisszum. Először a D kompromisszumra szavazunk. Kérem, aki mellette van, emelje fel a kezét. Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Áttérünk az A kompromisszumra. Kiszavaz mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik Következik a négyes módosító mellette. Nem, most ez kérdezi az elnök, hogy meg kell -e szavazni, vagy nem. Igen, a négyes módosítóra szavazunk mellette. Ellene Elnézést kérek, mondja az elnök. Tehát a négyes módosításról szavazunk. Verero Gualtieri. Mondja az elnök, de ez a hármas, a négyes, az a Jeten Maki. Jeten Maki. Elnézést. Tehát a négyes módosítóra, Jeten Maki módosítóra szavazunk mellette. ellene tartózkodás elfogadtuk. A C kompromisszum következik. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor az ötös okafogyottá válik, de a hatosra szavazunk hatos módosító mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Következik a nyolcas módosító. Két részben szavazunk. Első része szavazunk, ki szavaz mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene, elutasítottuk, nem volt tartózkodás, elutasítottuk. DAX képviselő akar valamit mondani? Ö, igen. A kilences bekezéssel kapcsolatos kompromisszummal kapcsolatban szólnék. Talán az előadó elfogadná a szóbeli módosítót, amely így hangzik. A wider helyett national, tágabb helyett nemzeti. És ez vonatkozna a ö, szemeszter folyamatra. Nemzeti és európai kellene, kell legyen, nem csak nemzeti, és nem csak európai. A megfogalmazás a szóbeli módosítóban, tehát így hangozna, mert azt hiszem nem ért el pontosan a kíváncért. Well, yes, nobody dies, <laughs> but uh, I think we have discussed... Elnézést kérek. De, de szerintem nagyon jó a kompromisszum. Mert ezt a kifejezést egyszer már kivettük, most önök ezt újra be akarják hozni. Szerintem jobb lenne, hogyha úgy hagynánk, ahogy van a szöveget, ezt a részét. tehát nem fogadják el a szóbeli módosítót, akkor a kompromisszumról szavazunk, tehát az E kompromisszum következik, ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, következik a 11-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellett ellen. Tartózkodás. Elfogadtuk. F kompromisszum a következő. Elnézést kérek, mondja az elnök. A le kell tesztelni a 14-es módosítót. Még egyszer, tehát ki szavaz mellett a 14-es módosító mellett. Ellene van egy tartózkodás, tehát akkor elutasítottuk. Most pedig következik a, az F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a 15-ös okafogyottá válik, és a 16-osra szavazunk mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk, 16-os, nem, bocsánat, ez volt a 16, tehát 17-es következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, most pedig a zárószavazás következik mellette, ellene, tartózkodás, tizenkilencen mellette, ketten ellene, így tehát Rangel kollégának is gratulálunk. se c'è consenso possiamo se no rinviamo. 191 e 187. A következő a parlament eljárási szabályzata 191 és 187-es cikkének értelmezése a bizottságok elnökségei sporttagok témában. Nagyon egyszerű ez a téma, ugyanis már volt erről vita. A bizottságnak egy tagja, pótagja, alelnök lehet, és úgy gondolom, hogy ha pótagról van szó, ez nem lehetséges. Hogyha egyet értenek, akkor a véleményemet ebben az értelemben fogom megírni, és le, levélben fogom közölni, így szavazhatunk ki, szavaz mellette. Senki? E, ismétlem a kérdést. Tehát feltettem a kérdést. Tehát a véleményemmel kapcsolatosan, amelynek én vagyok a jelentéstevője. Tehát, hogyha egy póttag, a bizottság póttagja lehet-e, megválasztható-e alelnöknek. Én ö, a véleményemet elmondtam, nem értettem -e ezzel egyet, most pedig azt javaslom, hogy egy levelet küldjek, és egy levélben közöljem a véleményet. Ha ezzel egyetértenek, akkor kérem, hogy emeljék fel a kezüket. ellene kitartózkodik. Tehát akkor elfogadtuk, és így fogunk eljárni. Ahogy már mondtuk, most folytatódik a vita a két jelentésről a gazdasági irányítás témájában. Hefner kollega két szót. Hefner kollega. Kollega Hefner. Hefner kollega megkapja a szót, ugyanis a szavazás előtt a két jelentéssel kapcsolatosan, a Gualtieri és Tarkovsky jelentés kapcsán, a gazdaság irányítással kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem könnyű most hirtelen visszatérni ide, ehhez a témához, főleg mivel a koordinátorok ülésére is sort kéne keríteni, bár az elnök úr feladata, hogy ezt tudja, hogy mennyi időnk marad erre, de egyetlen egy mondani való mindenképpen elmondandó itt, a sok közül, amit lehetne, amelyeket azonban most nem mondok el, mert nincs időm. Valamennyien érintették azt a kérdést, Kátyéri kolléga, Pavandovszki úr, Tyson asszony egyaránt, hogy legyen-e szerződés, módosítás vagy sem minden hárman, noha más témák kapcsán és más felhanggal, végül is elmondták, hogy szinte biztos, hogy szükségben szerződésmódosításra, hogy hát valóban átfogó eszközrendszert akarunk kialakítani, és hatékony eszközrendszert a válság kezelésére. Ugyanakkor azt is leszögezték, hogy korlátozzák ambícióikat, egyelőre megpróbálnak a meglévő szerződések keretein belül mozogni. Nem lenne ideje, ezt szeretném most megkérdezni, annak, hogy parlamentünk a 48-as cikkre hivatkozva, a szerződés 48-as cikkére hivatkozva azt mondaná, hogy hosszú távon úgy gondoljuk, hogy valódi és hosszú távú megoldásokat akarunk. Nem lehet így eljárni a válság kapcsán, hogy az egyik ideiglenes intézkedéstől a másik ideiglenes intézkedésig tántorgunk. Biztos, hogy szükség van alapvető nagy szerződésmódosításra, az együttműködés elmélyítésére, kiszélesítésére olyan területeken, ahol ez eddig nem volt meg. Ezt le kéne szögezni, és persze azt is, hogy ezáltal az erőteljesebb demokratikus legitimizációra is lehetőség lesz, mert ha a jelenlegi szerződéses keretek között mozgunk csupán, akkor mindig hiányozni fog a demokratikus legitimáció kontroll lehetősége az eszköztárból. Szerintem itt lenne az ideje alkotmányjogi megalapozottsága és politikai indoka is annak, hogy ezt végre megfogalmazzuk, és ennek a megfogalmazója a parlament legyen. A 48-as cikk alapján létre kéne hozni egy alkotmányozó gyűlést, mert úgyis, ha ez össze is ülne, az is még sokáig fog tartani, még egy ilyen konvent munkájának megfogható eredménye lesz de mivel látszik már most, hogy szükség lesz szerződésmódosításra, párhuzamosan álljon föl egy ilyen konvent, és a jelenlegi szerződéseket vizsgálja át, hogy milyen intézkedésekre lenne szükség ahhoz, hogy meglegyen az új intézkedések jogi kerete. Ezt a követ be kéne dobni most már a vízbe, legalábbis felvetés szintjén, Galtieri kollega és Traskowski kollégák, nem tudom, hogy osztják-e véleményemet, de szerintem az alapján, amit ők maguk is elmondtak, ennek ideje lenne. És kiegészítésképpen az apró követeléseink mellé oda kéne tenni nagybetűkkel ezt a követelést. Köszönöm szépen, Hefner kollega. Most pedig Bronz kollega kap szót. Ask, uh, to speak. Nem kértem ö, szót, ha csak nem kötelező hozzászólni. Allora la parola. Akkor pedig Weber kollega kap szót. Herr Vorsitzender, auch angesichts der Zeit. Akkor az idő hiányra való tekintettel egy dolgot mondok csak el. Én a két előadónak, Raskowski ö, úrnak, Galtier úrnak pedig üzenetül mondani. Abban egyetértünk, hogy több gazdaságpolitikai koordinációra lenne szükség az eurozónán belül, de valószínűleg azon kívül is, az egész EU-n belül. Abban is úgy tűnik, hogy egységesek vagyunk, vagy többségileg egységesek vagyunk, hogy Lisszaboni szerződést teljes körül ki kéne használnunk, még nem használjuk a lehetőségeinket. Továbbá abban is egyetértünk, hogy ahol ma a szerződés megerősített együttműködés körébe utal, itt talán tovább lehetne lépni. Engem azt foglalkoztat most, hogy ezek után mi legyen a következő lépés, vagyis az, hogy vannak olyan területek, ahol viszont nem akarom, én magam sem akarom, hogy Európa legyen a jogalkotó. Például a nyugdíjrendszer, például a munkaerőpiac, mint az adó kérdések, a képzési kérdések. Ugye Spanyolországban tudjuk, hogy különleges szakképzési feladatok vannak. Tehát én magam sem akarnék minden jogalkotást európai szintre emelni. Ugyanakkor szeretném, hogy amiben megállapodtunk, és maga a tagállamok is megállapodtak, hogy milyen selekvési kényszer és szükséglet, akkor, akkor e-, ehhez igazítva létrehozzuk a megfelelő jogi kereteket. Tehát egy új együttműködési módszer kéne tulajdonképpen kialakítani, mert például európai szinten itt még nem lehet jogalkotást javasolni. De mégis csak európai szinten állapítjuk meg, hogy mi a teendő, és hol kell nemzeti szinten lépni. És ezért az európai szemeszter ahol ugye feltárják a tagállamok közösen, hogy hol van tennivaló, végül is egyéb kompetenciák nélkül működik. Ennek több kompetenciát kéne adni. Az európai szemesztért fel kéne fejleszteni, mert a teljes harmonizáció, kompetencia átadás, megerősített együttműködés van az egyik oldalon, második oldalon pedig az, hogy ez nemzeti ügy, nem kérünk bele szólást. Márpedig ö, ö, kell, hogy legyen egy középút, mert sok feladatot a kettő közötti szinten kéne ö, megoldani, és ugyan nincsenek kész válaszaim erre a dilemára, de valamit hiányzik. Az európai szemeszternek hatalmat, erőt kéne adni, és az éves jelentés első fokon és európai szemeszter második fokon, ez még túl gyenge. Itt további lépésre lenne szükség, egy harmadikra, ahol egy demokratikusan legitimált, tehát a parlament bevonásával történő, egyedi, de kötelező érvényű szankciók megfogalmazása, vagy ösztönzők megfogalmazása is lehetővé válik. Ez a lépés hiányzik, ez lenne a kreatív jogalkotás, mert a gazdasági koordináció kapcsán erről sokat beszélünk, de tudjuk, hogy nem akarunk, valami, nem akarunk korán sem mindannyian mindent az Európai Unió szintjére adni, szuper államot létrehozni. Tehát az előadók jó lenne, hogyha egy kicsit elgondolkodnának azon is, hogy ennek a gondolatnak tudnának-e helyet adni a szövegükben, tehát, hogy nem európai jogalkotás és végrehajtás, de adott konkrét területeken kötelező érvényű tagállamok felé irányuló európai javaslat, hogy ennek milyen keretet lehetne adni. Most pedig visszaadom a szót a két jelentéstevőnek, hogy zárják le a vitát. Ki akar? Nem, még akkor DAF képviselő is két szót. Csak két megjegyzést tennék, amit korábban nem tehettem, mert nem volt idő. Teljesen egyetértek Roberto leírásával arról, hogy milyen a kapcsolat az európai és a nemzeti szint között. Nem ö, szabad ö, a ö, parlament kohézióját veszélyeztetni és a parlamentközi együttműködés feltétlen szükséges a nemzeti parlamentekkel, de el kell elkerülni azt, hogy új intézmény jöjjön létre. Másrészt pedig az in és out kérdése, a felügyeleti rendszer kérdése mint tudják, ez különösen érzékeny téma az Egyesült Királyság számára. Nem a brit kormány számára talán, hanem a pénzügyi intézmények számára, amelyek Londonban találhatóak. és amelyek közvetlenül kapcsolatban vannak az euróval. Jó lenne, hogyha önkéntes rendszer valósulna meg, és beléphetnének önkéntesen az intézmények ebbe a bankfelügyeleti rendszerbe. Grazie. Köszönöm szépen, DAP képviselő úrnak, most pedig akkor nem tudom, hogy ki kezd, Gualtieri kollega, vagy Tarkovsky képviselő úr. Okay, thank you for... Köszönöm szépen a, azt, amit elmondtak. Remélem lesz majd lehetőség egy érdemi vitára is, nem csak a módosítókról valóra röviden reagálnék egyes felvetésekre. Gerard Hefner a szerződés módosítás kérdését veti föl. Azt hiszem igaza van, hogy abban konszenzus van közöttünk, hogy a Lisszaboni szerződés nem lehet az európai integráció vége. Valami további lépés is érlelődik már. Ezzel egyetértek, és ezt a lépést, az alkotmány módosítás, vagy a szerződés módosítás lépését nem lehet egyszerűen úgy letudni, mint ahogy a 126-os cikket csináltuk, hogy Egyébként szerintem fölösleges volt a szerződéshez fűzni, de hogy ezt csináltuk, ha szerződés módosítást akarunk, akkor itt lényegi dolgokról kell, hogy szó legyen, és az EU kompetenciák és a nemzeti kompetenciák kérdését tovább kell finomítani. És ez még nem jelenti azt, hogy mindent az EU szintjére akarnánk emelni, szó sincs erről, meg ez nem is realisztikus hanem tényleg a gazdasági politikában ugye van a Lisszaboni szerződésben egy minimál koordináció való lehetőség, és sok gondot vett föl, mert a monetáris politikánál exkluzív kompetenciákra lenne szükség az eurozónán belül. Éppen ezért tehát, mivel átfogó és alapvető szerződésmódosításra lesz szükség, nem realisztikus egyelőre úgy felgyorsítani a folyamatot, hogy ha ehhez konvenciót hívunk egybe, ez túl ambiciózus lenne most hirtelen, ezt elő kell készíteni. Tehát előbb a gazdasági irányítást hatékonyabbá kell tenni, a polgárokhoz közelibbé kell hozni, mert ha most megint szerződést módosítunk, akkor megint lesznek tagállamok, amelyekben, ahol szükséges ugye a népszavazás, azt egyből csípőből majd elutasítja a nép, és azt a kockázatot is el kell kerülnünk, hogy az adott esetben egy ilyen vereség ö, visszaüssön. Tehát elő kell készíteni ezt a polgárokat meg kell tudnunk győzni, hogy a parlament több legitimációt ad a kérdésnek, és ahogy Andrew, te is elmondtad, a következő választások során, ahol a polgár majd végül is a bizottság elnökéről is dönthet most már közvetetten, és így az európai politika fő csapásvonaláról is, ezt tulajdonképpen egy választási témává lehetne tenni. Hogy a választás nem csak egy belterjes ügy legyen, és a pártok egymással történő megalapodása, hanem valódi európai választás legyen, ahol ezt a kérdést egyes pártok a zászlajukra írják. Tehát kerüljük el annak a kockázatát, hogy a kezdeményezés jogával túl hamar élünk, szerintem most még túl hamar lenne, de annak a kockázatát is, hogy valaki itt elkezdi azt mondani, hogy nincs szükség módosításra. Szerintem egy két lépcsős megközelítés kell. Mi tudjuk, hogy módosításra lesz szükség, de ezt még nem mondjuk, hanem készítsük elő azt. Néhány konkrétumra válaszolva pedig. Például a több éves költségvetés megerősített együttműködés témájában. Ha meg akarjuk őrizni az unió egységét, ami úgy látom, hogy itt többségi e- célunk, és el akarjuk kerülni ennek a kockázatát, hogy ketté szakadjon az eurózónán belüli és kívüli parlamentaritás és döntéshozás, ahhoz egy differenciált integrációra van szükség az unión jelenlegi keretein belül. Biztos, hogy van, aminek eurozóna specifikusnak kell lennie, már most is van ilyen keret, de mégsem szabad hagyni, hogy ketté szakadjon Európa. Hát ne legyen, biztos, hogy ne legyen két költségvetés, egy költségvetés legyen, de ha egy uniós tagállam például bizonyos adók révén önként hozzájárul a gazdaság irányítás integrációjához, akkor léphessen tovább, és mindig nyitva kell hagyni a kaput, hogy új tagok belépjenek. Tehát legy, lesz egy szűkebb kör, meg egy tágabb kör, de a kettő között folyamatosan legyen tárva nyitva a kapu, ne legyen kőbevésve, hogyha, hogy a kettő ketté válik. Tehát a költségvetésen belül legyen egyfajta differenciálás, de ne legyen külön költségvetés, ne legyen külön alap a költségvetés mellett amely az eurozónát szolgálja csak. Mert akkor a legitimitás hiányának problémája még tovább eszkalálódik, a nemzeti parlamentek majd jogosan emelik föl a hangjukat ez ellen. Tehát a nemzeti forrásokat nemzeti szinten, az európai forrásokat pedig a saját forrásokból kell finanszírozni. Weber úr is erre utalt, és én ezzel teljesen egyetértek. Javítanunk kell a koncepciót. Ez volt a, a legfőbb mondani valóm a megerősített, megjavított együttműködésről. Tudom ugyanakkor, és Andrewnak ebben igaza van, nyilván nem akarhatjuk azt, hogy mindent közösségiesítsünk. Ugyanakkor eljött az ideje annak, hogy ezen a területen egyértelmű irányt vegyünk és szint valljunk, mert az eurozóna az egy core value, egy belső dolga az Európai Uniónak, a fiscal compact és egyéb intézkedéseink már tényleg majdnem ugye megvalósítják gyakorlatilag de facto a gazdasági, közös gazdasági irányítást, ezt most már ki kell mondani, hogy ilyen van és lesz. Ugyanakkor el kell kerülni a, a szétválás, kettészakadás kockázatát, ami ha bekövetkezik, akkor utólag már semmilyen egységes jogi keretben nem egységesíthető az intézményeken kívül nem lehet garantálni a demokráciát, akkor csak konzultáció, viták, együttműködés lehetséges. A demokrácia azonban nem erről szól, ellenőrzésről is szól, tehát le kell szögezni, hogy milyen irányba akarunk tovább lépni. Sok fenntartáson gondom van azzal, hogy egyes tagállamok a könnyebb, látszólag könnyebb megoldás felé, vagyis a kormányközi megoldás felé mozdulnak most el, ami azonban semmi konkrétumot nem fog, és semmilyen garanciát nem fog létrehozni. A nemzeti parlamentek ö, ö, laza együttműködéséből nem fog kijönni jogalkotás. Tehát a kompetenciákat világosan meg kell különböztetni. A szociális és foglalkoztatási területen az európai szemeszter keretein belül, keretein belül, és itt nekem akár konkrét javaslatom is lenne, hogy hogyan lehetne tovább lépni, igenis elképzelhető, hogy benchmarkokat alkotunk a foglalkoztatásra, a szociális jólétre vonatkozóan, ugyanakkor egyértelműen a tagállamokra hagyjuk, mint hogy ez most is van, hogy eldöntsék, hogy ezeket a benchmarkokat hogyan próbálják elérni. Tehát semmiféle jogalkotási javaslatot nem teszünk feléjük. Ennek nincs is esélye, és erre nem is ö, ö, kell törekedni. De az európai szemeszterben valóban ö, több kötelező elemet kéne, hogy tartalmazzon, nem csak ö, fiskális számok formájában, hanem a gazdaságpolitika céljainak tekintetében is. Miközben továbbra is megmarad a tagállamoknak a végrehajtási függetlensége, szabadsága. És az európai szemeszter az a hely, ahol be lehet vezetni ezeket a kötelező elemeket, miközben a nemzeti kompetenciák továbbra sem sérülnek, például a szociális foglalkoztatási és egyéb területeken. És akkor ilyen valóban több, jobban az ösztönzőkre kéne helyezni a hangsúlyt, és nem a szankciókra. Már így is megalkottunk a Sixpackben kötelező szabályokat, de ö, ugye most konkrétan Spanyolországot arra köteleztük, hogy ha nem hagyja végre a megelőző intézkedéseket, akkor bírságot kell fizetnie de a bírságokat, a szankciókat mindig ki kell egészíteni a pozitív ösztönzőkkel, és ezeket mindig nehezebb megfogalmazni. Még akkor is, hogyha egy tagállam százszázalékosan megfelel a gazdasági, közgazdaságpolitika követelménynek, akkor is jó, hogyha vannak ösztönzők. Szerintem ez lehetne az a közös nevező, amelyre építhetnénk, és utána majd lehet finan finom hangolni a, a sorrendet, a, a részleteket, de ha szabad ezt javasolnom, akkor hát ezt javaslom az tovább lépés alapja. Kóra! Köszönöm szépen. Marad még néhány percünk. Tárkovszi kollega kap szót. Két megjegyzésem lenne. Először is ki kell mondani, hogy a közösségi eljárást akarjuk megvédeni, a szerződés alapú metódust akarjuk megnézni, hiszen a szerződésben a kormány közjelem is szerepel. Tehát a szerződés alapú metódusokat akarjuk megvédeni. Kormányközi egyezményekkel egyetértünk, amikor ez a ö, szerződésen kívül történik, de úgy kell megformálni, hogy utána a szerződés részeivé válhassanak az ének. Ezek nem állandó dolgok. Semmi sem állandó a szerződésen kívül, mert az Európai Uniót építjük. Végül pedig a költségvetéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy káros lenne, ha azt mondanánk, hogy az EMS része a költségvetésnek volt már vita arról, hogy mi a 2014-2020-as költségvetés, és azt alásna. Nagyon könnyű lenne akkor ö, egyszerűen tönkretenni ezt a költségvetést, és az ellentétes a parlament álláspontjával, amelyet képvisel a következő pénzügyi ö, időszakkal kapcsolatban. Teljesen más pénz az EMS, az egy biztonsági háló. Nem ténylegesen elköltött pénze az inyalak. Rossz jelzést küldenénk a polgároknak, ártana a tárgyalásoknak. Különböző problémákat okozna. Ami az adókat illeti, nem ö, venném bele az erőforrásokat a vitába különböző adókról szólunk, nem lehet egyeseket bevezetni. Itt megerősített erő, együttműködés elképzelhető, ahogy Maduro kolléga mondta, vagy egyes szakértők mondják, hogyha megerősített az erő, az együttműködés, akkor sem aknázhatja alá a költségvetés. Nem lehet levonni az egyes tagállamok befizetéseiből. Tehát teljesen különvenném ezt, nem próbálnám azt a benyomást kettő, hogy kétfajta költségvetésünk van. Az egyiknek 90% az EMS, amelyel a tagállamokat próbáljuk támogatni biztonsági hálóként, reméljük, és van a többi része a költségvetésnek. A megerősített együttműködés költségvetési területen megérdemel egy tehát Nyitott vagyok, de a két dolgot ne keverjük össze. Tudom, hogy mi a célja, de nem ez a megfelelő mód. Túl sok lenne a hátránya az előnyökhöz képest. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, lezárhatjuk ezt a vitát meg kell határozni a dátumokat, az időpontokat. A jelen, Gualtieri jelentéssel kapcsolatosan. Ezt a véleményt október 9-én kell megszavazni, és szeptember 20-áig kell benyújtani a módosítókat. Csütörtök 12 óra. DAF, kollega. That's not a... Nem elég idő. Nem elég az idő kemény munkát végzünk itt a szakbizottságban, de úgy gondolom, hogy ez másnak sem megfelelő. Még valamit szeretnék felvetni. Ügyrendi kérdésként. Ja, a know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 a szöveggel dolgozni, vagy több időre van szükség ugye a fordításokra. Akkor szeptember 27-e az megfelelne a módosítók benyújtásának határidejére? Szeptember 27-e? Igen, ez most már jobb. Ami pedig, igen, elnök úr. További ügyrendi kérdésem van a cseh szavazással kapcsolatos. Elképzelhető, hogy megerősítő a titkárság azt, hogy nem 10 EPP tag szavazott? A titkárság biztosít engem e- erről, és én is tanúsíthatom, hogy igen, az EPP részéről tíz tag szavazott, de van, amikor csak kilencet számoltunk. Soha nem mondtuk igazából azt, hogy tizen vannak. Please. Örülök, hogy ezt megtudhattam Ebben az esetben a záró ö, szavazás ö, nem elfogadnak kell ö, tekinteni, ö, hanem ö, egyenlően oszlottak meg a szavazatok. Két ECRS ellene szavazott, és egy független ö, tartózkodott 9 EPP szavazott a zárószavazáson. Ö, 10, nem 12-11, tehát az arány. Mivel ön elektronikus szavazást kért a záró szavazásra, hát akkor elektronikusan szavaztunk. De az elektronikus szavazás kapcsán, ugye, vagy a szavazásban a gép, a szavazógép nem jelölte azt, hogy hányan voltak konkrétan az LPP részéről. Sì, due sono stati. Ketten szavaztak. Questo è vero. Igen, ez is igaz, amit ön mond. Much. It's very delicate situation. Nagyon kényes helyzet. Nem szavazhatunk újra, ugye? It's been recorded. It's been recorded. Ez ö, szerepel a jegyzőkönyvben. Difficile. Hát nagyon nehéz semmisé tenni ezt a szavazást. Elnök úr, a neveket nem regisztrálták. Ugye nem népszerinti szavazás volt. De azt tudjuk, hogy mely kollégák szavaztak géppel, ugye? Az LPP e részéről kilenc elektronikus szavazat van és aztán még egy plusz szavazat volt, ami nem elektronikus szavazás volt. Tehát a plusz és a mínusz szavazatok jelentek meg a szavazógépen. Tehát az összszavazat megfelel Hát akkor hányan szavaztak összesen, az a kérdés? Tehát azt tudják, hogy hányan szavaztak a szavazás során. Ez a jegyzőkönyvben benne van, nem? Elnök úr. Nem, posso, come dire. Na most el kellene ezen gondolkodni. De 12-11 ellenében ez volt az eredmény. Sőt, volt még pluszban egy tartózkodás is. 23-an szavaztak. 23-an szavaztak, de... Volt egy tartózkodás is valójában. 12 mellette 11 ellene, és egy tartózkodás. Ez hangzott el, de Andrew, miért most szólsz a szavazás után? Ezt nem értem. Most már késő. Teljesen más lett volna a helyzet, hogyha azonnal szólsz. Elnézést kérek, a titkásság de azt mondja, hogy holnap meg lesz a jegyzőkönyv. Ebben benne lesz, elolvassuk majd, hogy hányan szavaztak, hányan szavaztak elektronikusan, és így tovább. Tehát 12-en mellette, 11-en ellene, és, és nem volt tartózkodás az előző szavazáson, az ezt megelőző szavazáson. Ebben az esetben, hogyha bronz képviselő megerősíti, hogy tartózkodott, akkor bizonyíték van arra, hogy a jegyzőkönyvben is rosszul van benne a, a szöveg. Tehát fenntartással kell fogadnunk ezt az eredményt akkor most. Non siamo in grado di... No, non riesco a risalire adesso.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 24. 24. Eh, eh, le, le, le, la votazione precedente conviene sì. La 23. il y avait toujours 23. Ah, 23. Et...